Uh, ladies and gentlemen, I think, um, Jó napot kívánok! Azt hiszem, hogy már elégendő a létszámú kolléga gyűlt itt össze az elmúlt percekben, úgyhogy elkezdhetnénk a munkát. Megkérem mindenkit, hogy foglaljon helyet. Be very good. Nagyon jó. Nagyon jó lenne, hogyha elkezdhetnénk, mert a napi rendünk elég sűrű. Sok minden van rajta. Akkor most hivatalosan is kérem, hogy fogadjuk el a napi rendtervezetet. Van-e bárkinek valami kiegészítő javaslata? Nem, akkor elfogadtuk. The uh, meeting is being web streamed. Um... Az ülés az interneten követhető, úgy, ahogy a korábbi üléseink is, úgyhogy mindenkit üdvözlök, aki online, az interneten keresztül hallgat minket. Az IMCO újságja múlt héten megjelent, azoknak mondom, akik nem voltak itt, és az online nézőink pedig jelentkezzenek be a honlapunkra, és csatlakozzanak az IMCO szakbizottság barátai klubhoz. A honlapunkon megtalálják ezt a kis hírlevelet is. A február 1-i ülés jegyzőkönyve is megvan. Kérem, hogyha bárkinek módosító javaslata vagy megjegyzése van, akkor a mostani ülés végéig, a holnapi ülés végéig azt jelezze, egyébként elfogadottnak vesszük a jegyzőkönyvet. Nos, én elnökölök, de esetleg megkérem kollégámat, hogy a következő két napi rendi ponton mondjuk elnököljön ő, mert én vagyok az előadója a négyes és ötös napi rendi pontoknak. Yeah. Okay. So I'm going to slightly impromptu. We didn't plan this before. Egy picit hirtelen ötlet volt ez, de akkor ez így bevált, mert így akkor én elő tudom vezetni a két általam készített véleményt. Nos, akkor cserélünk. And uh, I will present my two opinions. Én pedig beterjesztem az általam készített véleményeket. Voilà, donc la mise en place est en fait. Donc euh, je remplace provisoirement. Megtörtént a helycsere, ideglenesen megpróbálom a két jelentés elejéig átvenni az elnökünk szerepét. Rögtön eh, rá is térünk az első témára. Európai szélessávról beszélgetünk, beruházás az európai digitális érába. Rögtön meg is adom az előadónak szót, parancsoljon elnök úr. President. Köszönöm elnök asszony. Először is szeretnék köszöntet mondani az árnyék előadóknak, akik hozzájártultak az első változat megírásához. Roppant fontos, érdekes eh, ülést tartottunk az első szövegváltozatról. Remélem, hogy ma délután is további javaslatokkal fogják ezt mélyíteni, gazdagítani. A vélemények esetében főként fontosak a kiegészítő módosítók, mert a vélemények esetében nagyon meg van kötve a kezünk a hossz tekintetében, ezért a tartalomra kell koncentrálnunk. Ugyanakkor megpróbáltam ebb az új generációs szélessávú internet, illetve üvegszálas technológia témájához megpróbáltam a az új technológiák, illetve a felhasználók jogainak kérdéseit valahogy belefonni, összekötni ezzel. Majd később erre bőven kitérek, de mindenek előtt a belső piaccal kapcsolatban egyértelmű és világos szerintem mindenki számára, hogy egy versenyképes távközlési infrastruktúra mai világban széles sávú infrastruktúrát kell, hogy jelentsen, amely elsősorban üvegszál technikára épülhet, illetve a vezeték nélküli hozzáférésre, amely egyébként egyértelmű, hogy kulcsfontosságú lesz a határon átnyúló gazdasági tevékenységek elősegítése, illetve az egységes belső piac teljes képítése terén a... beruházások ösztönzésére egy valóban te működő versenyre épülő belső piacra van szükség. Most a költségvetési megszorítások idején maximalizálni kell a beruházási lehetőségeket, ösztönözni kell a széles sávú beruházásokat, ezért megpróbáltam belevenni jelentésbe a piacnyitás, a hálózatok megnyitásának a kérdését, illetve felszólítjuk a kormányzatokat arra, hogy a üzemeltetőkkel együttműködjenek, hiszen a hálózat kapacitás kihasználását optimalizálni lehet, például egy intelligens hálózatok, elektronikus egészségügyi szolgáltatások, az elektronikus közbeszerzés, mely mi szívünk közel áll, mind, mind vonzóbbá tehetik a beruházásokat. Hogyha ezt összekötjük más témákkal, amit az Iparügyi Bizottság is eh, vizsgál, hogyha egyéb infrastruktúrás beruházásokkal összefűzzük ezeket, akkor a kapcsolt eh, előfizetők, vagy az előfizetések árát eh, csökkenthetjük, hiszen akkor vonzabbá tehetjük a felhasználók számára is, illetve a beruházók számára is, főként bizonyos területeken nagyon komoly erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy valóban vonzó befektetési csomagot kínáljunk. Emellett persze állami közpénzből történő támogatásra is szükség van, ahogy az jó néhány országban már most is folyik, azonban az állami támogatások kritériuma mindenki számára jól ismert, hiszen <clears throat> teljesen nyitottnak kell lenni annak a hálózatnak, amelyet közpénzekből is eh, támogatnak. Végezetül a felhasználói jogok kérdése is felmerül a e véleményben. Meggyőződésem, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a fogyasztók érdeklődését felkeltsük, a szolgáltatások minősége iránt a széles sávú piacon, ezért az első dolog, egyik első dolog, amit meg kell tennünk, az nem más, mint hogy precízebb, teljesebb információval lássuk el őket. Az Ofcom, a brit távközlési szabályozó hatóság felmérése, azt közelmódban végzett felmérése azt mutatta, hogy összekötetés kapcsolat általában lassabb, mint amit reklámoznak a cégek. Ez egész egyszerűen elfogadhatatlan, és erre az elfogadott távközlési csomag reformja is kitér, ahol a szolgáltatás minőségével kapcsolatban teljesebb tájékoztatásra kell törekednünk. Ezt is bevettem tehát ebbe a jelentésbe, mert úgy vélem, hogy a szélesávú internet hozzáférés vagy kapcsolat sebessége tekintetében nagyon fontos, hogy pontos információt kapjanak a fogyasztók. A mi szakbizottságunk és a parlament egészen is támogatta azt a kérést, hogy a berek közös normákat, szabályokat dolgozzon ki a új internet kapcsolatra, e, és ez a kapcsolat e, internet hozzáférés sebességére vonatkozóan, hiszen jelenleg igen változatos a helyzet, és a fogyasztók igen gyakran nem tudják, hogy milyen sebességet kellene, hogy kapjanak. reklámozott és a valós sebesség közötti különbség sokkal kisebb a üvegszál technológiás hálózatokon. A meglévő rendes telefonhálózaton üzemelő internet kapcsolat esetében jóval nagyobb ez a szakadék a valós és a reklámozott internet hozzáférési sebesség között. A hálózat semlegessége, az internet nyitottsága mind megjelennek a véleményemben, hiszen a nagyobb kapacitású, szélessávú internetre épülő világban fontos, hogy a szolgáltatók ne diszkriminálhassanak versenyellenes célból. My original report about this. Um, I think... Az eredeti jelentésebben hosszabb beszéltem erről, talán emlékeznek néhányan. A távközlési irányelv rendelkezése, amelyet egyre inkább alkalmaznak, egyelőre megfelel, de ezt figyelme kell követnünk, ennek az alakulását. Jó néhány országban azt tapasztaljuk, hogy a szolgáltatók sokkal jobban tájékoztatják a hálózattal kapcsolatban a fogyasztókat. Az Egyesült Királyságban a közelmúltban um, megállapodás történt, nyíltabb, részletesebb tájékoztatás, vagy fogyasztói tájékoztatásról, azzal kapcsolatban, hogy mit várhatnak a széles sávú internet kapcsolat, sebességgel kapcsolatban, illetve hogy amikor a legnagyobb az igény és szűk a keresztmetszet, akkor mire számíthatnak. Ennyit szeretem volna bevezetőképpen elmondani, most pedig várom az árnyék előadók véleményét, javaslatait, megjegyzéseit. Köszönöm. Merci Malcolm. Köszönjük Malcolm ezeket a bevezető intézkedéseket és a munkádat is. Most megadom az árnyék előadóknak a szót. Elsőként Korazovi asszony, Korhola asszony követőt. The views of Nagyon örülök, én Korhola asszony véleményét képviselem, osztom ezt a véleményt, ő szeretné kifejezni támogatását Harbour úr kiváló munkája iránt. Harbour úr nagyon jól érti, hogy milyen beruházásokra van szükség annak érdekében, hogy a digitális napirendet megvalósítsuk Európában. Szélesebb hálózatokat, az infrastruktúrát, ki kell építeni, hogy a versenyképességet, növekedést, munkahelyteremtést meg tudjuk valósítani. Korhol asszony szeretnék kiemelni, hogy nagyon fontos a versenyképes piacok szerepe. Így lehet megengedhető áron kínálni a szélesávú hozzáférést, és kérik, hogy a tagállamok nemzeti felügyeleti hatóságai a felülvizsgált szabályokat hajtsák végre, és az új generációs hozzáférésre vonatkozó ajánlásokat tartsák be. Ő a rádió frekvenciás jelentés előadója, és azért szeretném mindenkit emlékeztetni arra, hogy ez is a digitális napirend támogatásának a része Európában. Köszönöm. Köszönöm most. Antonio Correa de Camposnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, azzal kezdem, hogy megköszönöm Malcolm Harbour munkáját és a hozzájárulását. Ez Nagyon fontos, nagyon kimerítő, átfogó anyagot készített Malcolm Harbour. Különösen köszönöm neki azt, hogy az árnyék előadók véleményét beépítette. Az első találkozásunkon elmondott véleményét az e-egészségügy, az elkereskedelem, illetve a különböző technológiai megoldások szükségességére vonatkozóan a perifériális régiókban például. Nagyon üdvözöljük ezt az anyagot, azért is, mert elismeri a társadalmi és a gazdasági előnyeit is a szélesebb hozzáférésnek. Természetesen ez lesz mondjuk, úgy tekinthetjük ezt, mint az információs autópályát, amely aztán befolyásolja az egyes régiók növekedését, munkahely teremtő képességét. A költségcsökkentés is szerepel itt az információs társadalomban, mint gondolat, illetve azok az alapelvek, hogy a technológiai semlegességet kellene követni. Nem hagyja figyelem, figyelmen kívül a piac esetleges hiányosságait, és megpróbál olyan feltételeket lefektetni, amelyek biztosítják, hogy a szolgáltatók tisztességes módon járjanak el ilyen esetekben is. Ezen kívül még azt is el kell mondani, hogy életbe, életbe vágó az biztosítani, hogy az európai alapok felhasználásának a minőségét javítsák az infrastruktúra kiépítésében. Tehát sokkal jobban oda kellene figyelnünk erre, és még az akadályokra, az ilyen fejlesztések akadályaira. A közféra is szerepet játszhat az e fajta infrastruktúra támogatásában. Ösztönözhetik a közbeszerzést, és természetesen szabályozói feladatok is vannak ez az infrastruktúra különösen hasznos lehet például az elektronikus kereskedelemben, vagy a hosszú távú tanulásban, az tartó tanulásban, vagy például a piacok összekapcsolásában, amely aztán ösztönzi a működést, és gazdasági előnyökkel jár. Ki lehet használni a kapcsolódást az iskolák, kórházak és egyéb intézmények között. A közvéleményt a köz- és a magánszférát be lehet vonni az innovatív megoldásokba az elektronikus egészség, elektronikus kormányzás, elektronikus kereskedelem terén. Ha a ilyen fajta hálózatokba befektetünk, akkor ez aztán további előnyökkel jár. Módosító indítványokat fogunk benyújtani, de köszönjük az előadónak a munkáját. Köszönjük. Manders úr nincs itt. Valakinek, Krocman úrnak esetleg adom meg helyette a szót. A Vorsitzende super furchtbar leid, aber wir... Elnök asszony, nagyon sajnálom. Nem tudtuk, hogy nem jön a kollega, úgyhogy nincs mit hozzáfűzöm, sajnálom. c'est pas grave, soyez pas désolé, quand il arrivera, on lui donnera la... Semmi baj, amikor megérkezik, akkor majd megadjuk, megadjuk neki a szót, ha nem, akkor megadom esetleg később önnek mégis. A zöldek nevében Enström úr sincs itt, de talán valaki helyette. Igen, én rövid tudok lenni. Először is köszönetet szeretnék mondani az előadónak. Ez nagyon fontos, hogy a semlegesség kérdését is bevette ez az univerzális szolgáltatások körében nagyon fontos. Az állami támogatások kérdése azonban még mindig problémát okoz bizonyos tagállamokban, az erre vonatkozó tájékoztatás sem egyértelmű. Hiányosságok vannak a széles sáv elérés, elérhetőségével kapcsolatban is, és mindenképpen támogatásokra lehetőséget kell biztosítani, és ki kell tudni meríteni. Az európai finanszírozási eszközök szóba hozatala is nagyon fontos, hiszen már itt is van a kollega, úgyhogy, mint mondtam, ez fontos lesz. Összességét tekintve csak annyit mondhatok, hogy támogathatom a jelentést, nagyon jó, fontos kérdésekre mutat rá, és majd megnézzük, hogy a részleteire vonatkozóan módosítókat benyújtunk-e, de az irányultságát tekintve teljes mértékben egyetértünk és köszönjük. Alors, donc Monsieur Mander... Manders úr megközben megérkezett, adunk neki egy kis időt, hogy szépen nyugodtan leüljön, helyet foglaljon, és eközben De Jong úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék Malcolm Harbournek köszönetet mondani a véleményért, amit elkészített a szakbizottságunk nevében. Nagyon jó dolgokat olvashatunk benne. Van azonban pár kérdésem és hozzáfűzni valom. Kérdéseim következőre vonatkoznak. Egyrészt természetesen szükség van versenyre. Fogyasztóként az a benyomásom alakult ki, hogy nincs elég választási lehetőségem. A Nagy-Britanniában például néhány szolgáltatónak akkor a piaci eh, részesedése, hogy eh, emiatt eh, sérül a választás lehetősége. Hollandiában is van ilyen, de azért nem egészen. Hogyha ez, erre gondol, akkor azzal egyetértek, de nagyobb országokban főként távoli területeken, szigeteken lehet, hogy nem igazán nyereséges egy cég számára ekkor beruházást eszközölni, széles sávú infrastruktúra kiepítésébe, ekkor kell az államnak közbe lépni, hiszen a széles sávú internet hozzáférés alapvetően e egy alapjognak, polgári jognak tekinthető egyre inkább. Nem olvasok egyelőre semmi olyan kitételt a szövegben, amely eh, kötelezővé tenni az államok számára, hogy ilyen eh, elszigetelt távoli területeken is biztosítsa a szélesebb hozzáférést. Hogyha ez megvan, akkor persze PPP keretében meg lehet ezt oldani, mármint hogy a hálózat üzemeltetését. Második kérdésem, az internet kapcsolat sebességével kapcsolat, e, kapcsolat sebességére vonatkozik. Valóban a reklámozott sebesség és a valós sebesség között van gyakran különbség. Nekem is optikai hálózatom van otthon, 100 megabájt per másodperc, vagy valami hasonló, tehát sebességgel nincs is gond, de ha bizonyos honlapokra megyek, akkor általában a, akkor előfordul, hogy a weblap az, ami nem bírja a sebességet, nem a szolgáltató. Hogyan lehetnek általános szabályok, hogyha honlapról honlapra változik a letöltési sebesség. Nem tudom, hogy a hatos bekezdésben ezt hogyan tudjuk tisztázni. Ami a kiegészítéseket illeti, Kettő lenne az egyik, az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban számunkra ez már korábban is többször fontos kitételként megjelent, hogy a KKV-kra utalni kell, mert a KKV-k számára az elektronikus kereskedelem beindítása igen gyakran nehéz, a belső piac szempontjából pedig fontos, hogy részt vegyenek ebben, ezt valahogy elő kell segíteni. Tudom, hogy Cruz eh, biztos is vizsgálja, biztos azt is vizsgálja ennek lehetőségét, de szoftverrel vagy a kapcsolódó szolgáltatásokkal segítenünk kell. Jó lenne, hogyha erre vonatkozó kitétel szerepelne a szövegben, és végezetül, de nem utolsó sorban, talán nem először említjük ebben a szakbizottságban, hogy bizonyos társadalmi csoportok, például az idősek problémáival külön kell foglalkoznunk, mert talán számukra nem teljesen nyilvánvaló az előny a szélsőjogú hozzáférésnek, de például az elektronikus egészségügyi szolgáltatások eh, esetében, főként az idősek számára különösen fontos lehet a jövőben ez. Tehát ezek lettek volna a kérdéseim, eh, javaslataim, de azt hiszem, hogy a jelenlegi formájában is már kiváló véleményt tartatunk a kezünkben. Merci. Monsieur... Köszönöm, Manders úr, hogyha készen áll, akkor most már valóban megkaphatja a szót. Uh, thank you, Chair. Yes, of course, broadband will be very... Uh, Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban nagyon fontos lesz a szélesáv most is, de a jövőben még inkább. Az emberek közti kommunikáció nagyon fontos. Köszönöm Malcolmnak, hogy néhány gondolamat tomat átmásolta a jelentésbe. köz, De ez úgy gondolom, ez egy olyan vélemény, amit majd lemásol az Ipari Szakbizottság is, hiszen a mi megközelítésünk a belső piacból indul ki, és nagyon sok minden. Persze a a vezető, a, a jelentést készítő bizottság valóban megtesz, de van, amit át fog másolni tőlünk. Mint mondtam, nagyon fontos. Fontos minden európai fogyasztó, minden európai polgár számára a tájékoztatás. E, tulajdonképpen ennyit szeretnék csak mondani. Merci. Köszönjük minden árnyék előadó eh, hozzászólt. Katrin, akit is van, kért szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak én is a munkáját. Kiváló, Malcolm. És valóban konszenzus a bizottság mindenki véleményét tükrözi. A piac dominanciája az a fogyasztói választás szempontjából nem egészséges. Az üvegszálas optika, az, az üvegszálas technika az nagyon fontos, ez az Európai Unió számára elérhető, rendelkezésre is áll alapanyagként is, és ez fontos. Nagyon nem is tudok ezzel jobban egyetérteni, tehát nagyon egyetértek vele. A fogyasztók, fogyasztók hozzáféréséről beszélve Nyilvánvalóan vannak preferenciák, vannak regionális problémák, kihívások. Mégis az a, az a gondolat, ami a digitális falu mögött van, tehát mondjuk egy 2000-es lakosságú település hozzáférhessen valamihez, ami további információt biztosít számukra, nos ez olyasmi, amit mindenképpen támogatnunk kell, a fogyasztók szempontjából is fontos. A hozzáférés nagyon fontos. Nem akarjuk, hogy az Európai Unióban egy digitális választóvonal legyen. A tagállamokkal erről nagyon sokat tárgyaltunk már. Fontos, hogy az állampolgárok, akiket mi képviselünk, hozzáférjenek az információhoz, és éppen ezért a digitális falu gondolata pontosan az, amivel még a perifériás területeken élők is hozzáférnek mindahhoz, amit a digitális forradalom biztosít. A legtöbben igenis napi munkánkban is támaszkodunk a digitális világra, ezért is fontos. Végül az e -be e-, elektronikus beszerzés. Hadd mondjak egy példát. Írországban, a Highland térségében az iskoláknak szélesávú hozzáférése van. De ha bezárnak az iskolák, akkor a, besze- a közbeszerzés miatt a lakosság ahhoz a, az eszközhöz nem férhet hozzá. A, perifá- a perifériális területeken pedig pontosan ezek, ezzel kell, ezen kellene segítenünk. Egy pályázat nem vezethet ilyen helyzetbe. Ilyesmit nem szabad a jövőben megengedni. Az egész közbeszerzést, közbeszerzési pályázat is pontosan ezt kell, hogy szolgálja. Köszönöm szépen Malcolmnak és a többieknek is a megjegyzéseket, mert ez rendkívül fontos a növekedés és a munkahely szempontjából is a jövőben. Je crois, Malcolm, que l'ensemble... Azt hiszem, Malcolm, hogy mindenki a munkát, kiválóságát dicsérte ez idáig, most pedig, mivel az Európai Bizottság is képviseleti magát, Frank Masszörnek adom meg a szót. Thank you, Madam Chairman. Um. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, közös, különösen könnyű feladatom van most itt, nem kell sokat mondanom Harbour úr jelentéséről, mert azt hiszem, hogy a bizottság teljes mértékben támogatja a véleményt is, és az itt elhangzott megjegyzéseket is. A közlemény részeire is utaltak, amelyek szerintünk fontosak, és még a folyamatban lévő munkára is utaltak, illetve a digitális napirend következő, elkövetkezendő szakaszaira is. Nos, hát csak elismételni tudom, hogy miből is indultunk ki. Ez a közlemény a digitális napirend része, amely az egyik olyan kezdeményezés, amely az Európa 2020-as stratégiának a része. Tehát minden a növekedésről és a munkahelyteremtésről szól. Én tudom, hogy önök közül nagyon sokan felhívták erre a figyelmet. Azt is tudom, hogy hangsúlyozták a működőképes, versenyképes piac létét, amely munkahelyeket teremt, illetve azt is elmondták, hogy mennyire fontos biztosítani, megvédeni ezt az egységes piacot. Én még valamit hangsúlyoznék. Ezt is többen felvetették különböző formákban. Ez pedig az, hogy a befektetési beruházási költségeket csökkentsük. Tisztában vagyunk azzal, becsült adataink is vannak, hogy mibe kerül majd a célkitűzéseink elérése. Kb. 250 milliárd eurós összegről van szó. És tudjuk, hogy micsoda pénzügyi nehézségekkel nézünk itt szembe, hiszen az európai kormányok most megszorításokat kell eszközöljenek. Tehát kulcsfontosságú itt a beruházási költségcsökkentés, és ennek a szakbizottságnak a munkáját nagyra értékelnénk ezen a téren, hogyha ezt ösztönözni. Ami a folyamatban lévő munkát illeti. Itt azt mondanám, hogy már megvolt a nyilvános konzultáció a nagysemlegességről, illetve az egyetemes szolgáltatásról is, tehát ezt már lefolytatta a bizottság, és um, mm, körülbelül hát a közeljövőben jöv, állunk majd elő valamilyen dokumentummal. A ...2012-re tervezzük az útmutatásokat, azt hiszem, hogy a versenyügyi főigazgatóságban dolgozó kollégáim foglalkoznak ellen, ezzel egyelőre csak a szakbizottsági kollégák figyelmébe ajánlom ezt az anyagot, és hadd fejezzem be. Hadd szóljak néhány szót erre, erről a falusi kútról, amiről beszéltünk. Tehát, hogy hogyan lehetne elkerülni ezt a széles sávú elérésnél. 30 megabyte másodpercenként, ez az egyik cél 2020-ra, mindenki férjen ehhez hozzá, illetve az európai háztartások 50%-a 100 megabit per másodperces sebességet kapja, vagy hozzáférést. A mi célunk az az, hogy a legjobbakkal tartsuk a versenyt, tehát versenyképes infrastruktúránk legyen, amely a világpiacon is megállja a helyét, és ö, ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy senki nem maradjon le. Tehát 30 megabit mindenkinek, tehát Skócia, Írország, a szigetek, és így tovább. Szerte az EU-ban mindenki férjen hozzá így az internethez. Köszönöm, hölgyeim és uraim! Malcolm, vous avez... Ah, ah je... Malcolm, mielőtt megadom neked a szót, talán a menetrendről szólnék egy pár szót. A módosítók benyújtásának határideje 24-e. Itt van már a nyakunkban. 13 legalábbis 13-áig fogjuk ezeket eh, tárgyalni, illetve ugyanazon a napon, amikor tárgyaljuk, ezeket fogunk szavazni itt az imco ban Az ITRE-ben elméletileg 5-én, és mikor? valószínűleg júniusi plenárisan kerül majd ez napirendre. Ennyit szerettem volna vezetőként elmondani, Malcolmnak megadom a szót, köszönöm elnök asszony először is. Köszöntet mondanék a kollégáknak, támogató kedves szavaikért, illetve a kiegészítő javaslatokért, bár kevés az időnk. Csütörtök a határidő, remélem addigra mindenkinek sikerül benyújtani a írásban is ezeket a módosítókat az Európai Bizottság képviselője is roppant relevánsan szólt hozzá, de Jan Kursz kérdésére mindenképp szerettem volna reagálni. A tagállamok vállaltak a szélesebb bevezetésére határidőket. Persze egy külön javaslatban kerülhet ez kötelező érvényű jogszabályba foglalva, Rati asszonyhoz fog ez tartozni, úgyhogy nem, ezt most nem beszélnék erről, nem szeretnék semmiféle átfedést. A verseny kérdése nyilván kulcsfontosságú, a távközlési keretcsomag szempontjából vizsgálva lehet, hogy olyan, lehet olyan terület, ahol csak egy optikai hálózat van, mégis ezt fel kell, meg kell nyitniuk más szolgáltatók előtt is. reasonable and non-discriminatory terms, tehát tisztességes és nem diszkriminatív feltételek mellett kell megnyitniuk ezt a hálózatot, de persze ne felejtsük el, hogy a megtérülés is fontos, erre vonatkozó formulákat már egyes tagállamokban bevezettek, ezért csak ismételni tudom önmagam. Állami szervek is beruházhatnak ilyen hálózatokba, de akkor mindenképpen meg kell nyitniuk ezt versenytársak előtt. Az Egyesült Királyságban az egyik legnagyobb a választék a szélességű szolgáltatók között, sőt a, a kábel az optikai hálózattal igen komolyan versenyzik az új onnan lefektetett optikai kábelhálózatokkal, az új generációs vezeték nélküli internetes hálózatok is versenytársként jelennek meg majdnem sokára technológia semleges megközelítésre van szükség, de a rendelkezésre álló technológiák kombinációja a legjobb, sőt, egyes távoleső területeken akár a műholdas megoldás is szóba jöhet, ezt se hagyjuk figyelmen kívül. Még egyszer mondom, jó lenne, hogyha módosítókat írásban is megküldenék a kollégák. Az Európai Bizottság felkért bennünket arra, ha jól értettem, hogy a verseny jogi területért felelős biztosra próbáljunk nyomást gyakorolni annak érdekében, hogy minél hamarabb megtegye a javaslatát. Erre vonatkozóan a többi kérdésre reagálva pedig még egyszer, még egyszer elmondanám, hogy várom a módosítókat, és zárásképpen elmondanám, amit Korola asszony üzent a kolléginán keresztül a rádió spektrumra vonatkozó módosítók természetesen a korhola jelentéssel majd összeegyeztethetőek lesznek, mert a széles sávú szolgáltatás terén a negyedik generációs hálózatok, illetve a helyi wifi típusú hálózatok szempontjából igenis fontos lehet. Köszönöm még egyszer a hozzászólásokat. Et je vais vous... Vous allez beaucoup travailler aujourd'hui, je vais... Akkor újra megadom a szót a második jelentésre. Ez is nagyon fontos, ez az európai kereskedelmi politika a 2020-as stratégia keretében. Malcolm, újra megadom a szót, van ma dolga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban Bevezetőként azt szeretném csak elmondani, hogy mennyire örültem, hogy a koordinátorok megállapodtak abban, hogy egy jelentést készítenek, eh, egy véleményt készítenek erről a jelentésről. Így valóban megfelelő felelősséget vállalhatunk globális szinten. Mindannyiunk számára világos, hogy az európai belső piac nem izoláltan fejlődik. Alapvetően befolyásolja a globális kereskedelmi kapcsolatok rendszere. Akik Kínában, Indiában, az Egyesült Államokban jártak különböző küldetéseken, küldetések keretében, tudják, ilyen sokat beszéltünk erről. Kiváló a jelentés, átfogó, egy olyan területről, amely úgy gondolom, hogy olyan kérdéseket taglal, amihez mi magunk is jelentősen hozzájárulhatunk. Például a normák, a standardizálás, tulajdonképpen mindennek az alapja. A standardizálással kapcsolatos munkánk során világosá vált, hogy különösen amikor világszintű normákról van szó, akkor olyanokat kell alakítani, amely segíti a globális, segítik a globális kereskedelmet. A fejlett piacokkal való együttműködés az ottani kereskedelmi partnereink számára a normák még fontosabbak sok példa van, különösen az Egyesült Államok, Japán kereskedelmével kapcsolatban, hogy a kereskedelmet a különböző normák igenis frusztrálják, gátolják. A normának a célja az, hogy ugyanolyan előnyöket szolgál, eh, biztosítson a környezet és a felhasználó számára. Természetesen az érintett technológiákról, tudományról eltérő véleményünk lehet, de mégis politikai nyomásra, áttekintésre van szükség, hogy a standardizáló testületek jobban együttműködjenek e téren. A különböző normák, ha ugyanazt a célt érik el, akkor az csak egy dolgot jelentenek, a termelés költségeit emelik. Egy példát hagy említsek, amelyet jól tudok még az autóipari időszakomból. Hogyha például az autó töréstesztjeit nézzük különböző tárgyakkal, a, ezt ugye a jogszabályi megfelelés miatt kell elvégezni, akkor egy-egy teszt nagyjából 40-50 ezer vagy még több euróba kerül. Hogyha ezeket a teszteket az autók gyártásánál tö, ö, többszörösen meg kell ismételni, akkor az még nagyobb költséget jelent. Nyilvánvalóan a legjobb eredményeket akarunk, nem pedig kontraproduktívak lenni e teszteknél. Nagyon örülök annak, hogy a Transatlanti Gazdasági Tanács újraindítása kapcsán ezeket a kérdéseket a napirend elején tűzték e, ki. Fontos az elektronikus el, e, egészségügy, az elektron, elektronikus autók, a, az intelligens hálózatok. Ezek a kérdések fontosak. Miért legyen e, gátja, korlátja a jövő kereskedelmének. Az Egyesült Államok partnerekkel, Kínával, Japánnal remélhetőleg közösen megoldhatnánk-e problémákat. A fogyasztói termékbiztonságról is beszéltem. A, az EU bizottság, az amerikai fogyasztóvédelmi bizottsággal szorosan együttműködött, abban a megtiszteltetésben volt részem, részben, részem, hogy Kínában járhattam egy nagyon fontos megállapodás aláírásakor, amely a Kína, Egyesült Államok és Európa közti fogyasztóvédelmi megállapodásra vonatkozott. Az egységes piac, belső piac szolgáltatásaira vonatkozó rész is kiváló. Fontos, hogy a kereskedelmi szolgáltatások világszinten való minőségének növelését érjük el. A beszerzés is egy olyan terület, ami font, amit fontosnak tartom, a, a vélemény írója is hasonló álláspontot fogalmazott meg, amint amit én is gondolok. Nagyon fontos, hogy a kereskedelmi partnerekkel a viszonyaink jól alakuljanak, de új piacokat is fel kell tudnunk tárni ezekkel az eszközökkel várom az önök módosító javaslatait azonban ezekre a területekre. Az új innovatív termékek és szolgáltatások számára a piacok feltárása különösen fontos, megemlítem konkrétan a zöld technológiákat is. Ezzel visszatérhetünk a normáknál elmondottakra, de arra is, hogy ösztönözni kell a kutatásfejlesztést. Meg kell nyitni a termékfejlesztési lehetőségeket a kereskedelmi szintér különböző szereplői számára. Ezek az én, én gondolataim, várom majd az, várom az árnyék előadóknak a véleményét, és az önök módosítósait valószínűleg sokkal több kérdésbe tudunk venni, mint az én eredeti hat bekezdésem. Köszönöm. Merci, Malcolm. Je vais... Köszönjük, Malcolm. Most pedig az árnyék előadóknak adom meg a szót. Konstanz Le Grip asszony az első. Köszönöm, ennek asszony. Először is Malcolm Harbour igazi elnökünknek szeretnék a véleménytervezetért köszönet mondani, illetve azon a hajlandóságáért, hogy ennyi képes volt és olyan volt bevonni az árnyékelőadókat a munkába, és beépíteni bizonyos javaslatainkat, amelyeket már a véleményébe, a figyelmébe ajánlhatunk. Részemről annyit szeretnék mondani, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikája az egyik legfontosabb terület, amivel foglalkozunk, hiszen közvetlenül kihatással van a gazdasági növekedésre, a versenyképességünkre, és természetesen a belső piacra, a munkerőpiacra, a fogyasztók számára elérhető termékekre és az egész belső piac működésére. Az Európai Bizottság nyilatkozata is megerősíti, hogy az Európai Bizottság első prioritása pontosan az, hogy lezárja ezt az első ciklust, de nem mindegy, hogy milyen áron. Fontos, hogy ambíciózus legyen ez, de globális megállapodásra, kiegyensúlyozott megállapodásra van szükség a legfontosabb kérdésekben. Ezzel párhuzamosan persze a szabadkereskedelmi megállapodásokat sem szabad elfelejteni, amelyekről folynak a tárgyalások, és amelyekre készül az Európai Unió, de itt megint csak egyértelműen kell foglalmaznunk a jelenlegi helyzet, főkereskedelmi partnereink, egyben versenytársaink is, és ezt a globális valóságot nem hagyhatjuk figyelmen kívül. A WTO-n belüli tárgyalások, illetve a két oldalú tárgyalások a kereskedelmi megállapodásokra vonatkozóan pragmatikusak kell, hogy legyenek, és reálisak kell, hogy legyenek. Nem szabad, hogy naivak legyünk a tárgyalások során. Természetesen majd a módosítóimban pontosan megfogalmazom a javaslataimat, de röviden beszélnék három fontos kérdésről. Először is úgy tűnik számomra, hogy a reciprocitás és a szimmetria kérdésével foglalkozzunk ebben az IMCO véleményben, hiszen ez két roppant fontos alapelv. Tavaly szeptemberi rendkívüli tanácsülés, amely a stratégiai partnerekkel fenntartott kapcsolatainkkal foglalkozott, eh, először említette a reciprocitás kölcsönösség fontosságát, elvét. Eh, és hangsúlyozta, hogy kölcsönösen előnyös módon kell eljárnunk. Azt hiszem, hogy ezzel kulcsfontosságú alapelvet fektetett le, amelyre az Európai Bizottság nyilatkozata is kizért, és az Európai Parlamentnek is lehetősége volt az év vége fel elfogadott jelentésében ezt megerősíteni. Úgy vélem, hogy ezt az elvet meg kell erősítenünk, sőt tovább kell um, mélyítenünk ebben a véleménytervezetünkben mert ahogy azt már mondtam, a szabadkereskedelmi megállapodások, amelyekről jelenleg is folynak a tárgyalások, igen, szigorú szabályok, normák eh, alapján kell, hogy készüljenek, ugyanakkor kiegyensúlyozott, reális megállapodásokra kell törekednünk, figyelembe kell venni a társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi szempontokat, sajátosságokat mindkét oldalon, és így megtalálni az arany középutat, főként a közbeszerzés terén, amelyről már szóltunk. Megragadnám egyben ezt az alkalmat arra is, hogy hangsúlyozzam, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások milyen fontosak egyes eh, ágazatokban. Itt van például a mezőgazdaság. Nem ez az egyetlen egyébként, amely igen kiszolgáltatott helyzetben van, mert a kereskedelmi partnereink esetében sokkal kevésbé szigorú szabályokat alkalmaznak, Ezért ezek a az úgynevezett kényes ágazatok igen könnyen a szabadkereskedelmi megállapodásokból rosszul jöhetnek ki. Ezért úgy vélem, hogy hatástolmányokat kell végezni arról, hogy ezen szabadkereskedelmi megállapodások milyen hatása lehetnek ezekre a kényes ágazatokra. Bárnyi és Tajani biztos urak a közelmúltban szóltak arról a kérdésről, hogy az unión belüli, de unión kívülről érkező beruházás, beruházásokat elemezni, értékelni kell, hiszen sem naívnak, sem protekcionistának nem szabad lennünk ez ügyben. Éppen ezért kézenfekvő lenne, és célvezető lenne beszélni arról, hogy az unión kívüli beruházók befektetései milyen hatással lehetnek Európára az európai cégek, az európai cégek és az egyes ágazatok jövőjére hosszú távon. Ennyi szeretem volna elmondani, és köszönöm Malcolm Harbour munkáját. Jelenlegi formájában is már igen értékes szöveget tett le elénk vélemény tervezetében. Remélhetőleg tovább javíthatunk rajta. Köszönjük most a többi árnyék előadóval folytatjuk. Stikler, Rüle, Triantafilides kollégák, mindenkitől kérem, hogy kicsit rövidebben fogalmazzanak, mert az idő telik. Thank you uh, to our... Köszönöm elnök asszony is. Én is megköszönöm az előadó munkáját. Rövid leszek, az előttem szólók is már olyan dolgokat mondtak, amelyekkel egyetértek, az előadó nagyon jó véleményt készített. Örülök annak, hogy az első pontban benne van a közbeszerzés, az alaszonszék felhasználású technológiák is nagyon fontosak, és talán még az az erősségünk is megvan, hogy az idősödő társadalomról is szólunk, tehát van egyfajta potenciál, hogy számukra termékeket dolgozunk ki. A termékbiztonság kulcsfontosságú, és nagyon örülök, hogy ez is benne van az anyagban. A hatos pontban ugye a versenyelőnyről beszélünk. Megint, hát ez az egésznek a kulcsa az innováció, és természetesen az erőforrásokat, kapacitásokat is meg kell nézni, hogy hogyan lehet ebből aztán sikertényezőket teremteni az EU-nak. Erről szólta az előttem szóló kolléga is, tehát a kereskedelemmel kapcsolatos felelősségünk, a környezetvédelmi célkitűzések, ezt talán egy picit jobban ki lehetne emelni, de egyébként tényleg összességében azt mondhatom, hogy pontosan ezt ezt szerettük volna elérni, ez a szakbizottság is ugye a szabványosításról végzett már korábban munkát. Nagyon szépen látszik, hogy a korábbi politikákat hogyan olvasztja egybe Malcolm Harbour. Köszönöm. Vielen Dank. Ich möchte auch nochmal ausdrücklich äh, bestätigen. Äh, Köszönöm szépen. Remélem, hogy mindannyian egyetértünk, és támogatom a szabványosításról elhangzottakat. Ezen a területen ez az egyik legalapvetőbb kérdés. Itt kezdhetünk el együttműködni. Hogyha közösen elfogadott normákat dolgozunk ki, az nagy előre lépés lenne, mondja Rüle asszony. Nem becsülhetjük alá a közbeszerzés fontosságát sem. Szeretném azonban jelezni, hogy mindaz, amit a zöld könyvvel elfogadtunk, az felfogja azt is vetni, hogy a megállapodásokat a világkereskedelmi szervezeten belül is, majd ezt követően az európai jogalkotásban is kevesebb mozgás lehetőséget eredményeznek majd. De mégis úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy erre figyeljünk, ne hogy megkössük a saját kezünket. Nagyon fontos a piacok megnyitása, de aztán ha azzal kezdenek el érvelni, hogy az innovatív módszerek alkalmazásánál ez majd gondot okoz, akkor szerintem ez negatív. Egy példa erre például a tisztességes kereskedelem. Nyilvánvalóan lehetőséget kell, bizt, kellene biztosítanunk erre e, az irányra. Üdvözlöm azt, amit az előttem szóló mondott a hatástanulmányal kapcsolatban. Ez az a terület, amivel sokkal több hatástanulmányt kell végezni a határozatok előtt, különösen az érzékeny ágazatokban sokkal többet kell tudnunk, mielőtt a végső döntést meghozzuk. Köszönöm. Euh, Monsieur Crossman voulait peut-être parler à la place de Madame Rajcmán úr, szeretne ön is? Igen, az árnyék előadó Oles mit szeretne köszönetet mondani Harbour kollégának a kiváló munkáért és együttműködésért. Másodikán Schmidt úr jelezte, hogy a véleménytervezet szövegét támogatja, hiszen minden fontos részletet tartalmaz, de úgy is gondolja, hogy utalni kell a szabad kereskedelem mezőgazdasági termékekre való hatására, hiszen ezek jelentős mértékben befolyásolják azt az, azokat az árakat, amelyeket a fogyasztók fizetnek ma. A mezőgazdasági termékek az EU importjának 7,4%-át adják, és éppen ezért nagyon fontos a fogyasztók és az egységes piac működése szempontjából is. Schmidt úr ezen kívül az AKC országok kapcsán az EU-AKC közös parlamenti közgyűlésén szeret, e, e, is megjegyzi, hogy az Európai Unió egységes piacának jelentős része ebből a térségből, illetve a térségből származik, és ezeknek több mint 70% a mezőgazdasági termék. Jelentős ez az adat az összes ország és az EU belső piaca számára is. Nagyon fontos a mezőgazdasági termékek behozatala a belső piacra, és ez nyilvánvalóan befolyásolja az európai fogyasztókat is. Úgy ezt mindenképpen meg kell említeni az IMCO állásfoglalásában és véleményében. Köszönöm. Merci. La parole. Köszönöm. Trafskovski úrnak adom meg a szót, ha jól értem, és mondom a nevét. Comment on. Csak nagyon röviden, elnök asszony. A Transatlanti Gazdasági Tanács apropóján az amerikai küldöttség tagja vagyok, és a Transatlanti Gazdasági Tanács fontosságát nem győzöm hangoztatni, azonban mégis mit kell tennünk e házban? A jogalkotói párbeszéde az amerikai kongresszussal azt célozza, hogy a prioritásokat e, megváltoztassuk, tehát ne csak külpolitikáról beszéljünk, hanem e, egyre inkább szabályozói kérdésekről, jogalkotói kérdésekről, most először például az amerikai kollégáinkkal az elektronikus kereskedelemről e, is elkezdtünk beszélni, és a SWIFT egyet követően, illetve a Lisszaboni szerződés életbelépését követően most már komolyabban vesznek bennünket. Ebben a véleményben jó lenne, hogyha arról is szólnánk, hogy mi történik itt e házban, nem csak az Európai Bizottságról szólnánk állandóan. Köszönöm. Madame Corazza Bild, uh, Thank you, just to support very much. Uh... Köszönöm, Malcolm megközelítését, csak támogatni tudom, mondja Corazza Bild asszony. Valóban a kereskedelem. And jobs for Europe. I, I also... Európa versenyképességét és munkahelyteremtést. A KKV-k Európában sokszor úgy gondolják, hogy a globális piacon nem egyenlő feltételekkel rúghatnak labdába, és az a tény, hogy a szabályozói konvergencia, illetve a termék biztonság is megjelenik a szövegben, azt nagyon fontosnak tartom. Különösen foglalkoztat engem a játékok biztonságának kérdése, hiszen az európai játékok többsége importáró, ezért fontosnak tartom, hogy megvizsgálhassuk azt, hogy a szabványok, az európai szabványok eh, valóban érvényesítésre kerülnek az Európába eh, exportáló gyártók körében is. Fontos, hogy ami a földközi tenger térségében tört, történik, Észak-Afrikára gondolok itt. Nos, e ez tekintetben készen kell állnunk arra, hogy új kereskedelmi politikát hozzunk létre, hogy nyissunk ezen országok felé. Nem megy az, hogy csak a demokratikus mozgalmakat támogató szavakat hangoztassunk, miközben a Európa kapui zárva maradnak. Fontos tudni, hogy a kereskedelmi politika, a demokrácia és a béke E, biztosításának egyik legfontosabb eszköze, erre vonatkozó módosítót be fogok nyújtani. Köszönöm. Si. Personne Köszönjük, más nem kér szót, ezért megadnám a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Miguel Ceballos Baronnak. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony és köszönöm minden képviselőnek a hozzászólását, megjegyzését a jelentéssel kapcsolatban. A bizottság közleménye kereskedelmi növekedésről novemberben született meg. Ez egyfajta hozzájárulás az EU 2020-as napi rendjéhez. Hosszú távú stratégiáról van itt szó. Megpróbáljuk, megpróbálunk hosszú távra tervezni. A prioritásokat azonosítani és a főbb célkitűzéseket is. A kereskedelmi keretek között ugye itt a WTO, illetve a Dohai forduló fontos, aztán kétoldalú keretek is vannak a szabadkereskedelmi megállapodások. Tehát ezekkel kapcsolatos prioritásokat és célkitűzéseket meghatározzuk. Először utána tárgyalni kell ezekről, és csak ezután harmadik lépésben következhet a tárgyalások lezárása. Akkor majd látjuk a végrehajtást, és ahogy mondtam, nagyon távol, a távoli jövőben láthatjuk majd mindennek a gazdasági ö, eredményét, hogy milyen ö, eredményeket érünk el. Nagyon örültünk annak, hogy a képviselők ugye a fő, a közlemény fő célkitűzéseire utaltak, és prioritásaira, és alá is utaltak, hogy a bizottság milyen jelentőséget tulajdonít a e, kereskedelmi akadályok e, lebontásának nem csak az USA-val és egyéb komoly kereskedelmi partnerekkel szemben, hanem másokkal is. Az USA esetében már látható, hogy eredményeket kezdünk el elérni, de itt Kína és Japán is szerepel, tehát velük is megkezdtük a párbeszédet. Vannak fontos aggályok a bizottság napirendjén, például a közbeszerzés, illetve a szimmetria és kölcsönösség elvére való utalás, tehát ezeket az alapelveket figyelembe kell venni megfelelő módon. A javaslatainkat a közbeszerzésre kapcsolatban ezekre az elvekre alapozzuk. A célunk a nagyobb nyitottság, hogy hozzáférjenek az európai befektetők ezekhez a piacokhoz, és így növekedési potenciált biztosítsunk. Köszönöm. Merci. Köszönjük. Mielőtt az előadónak, Malcolm Harbournek visszaadnám a szót, felhívom figyelmüket a naptára, a módosítók benyújtásának határideje március 24-e déli 12 óra. Ezeket a módosítókat március 12-én fogjuk tárgyalni. 13-án fogunk róluk szavazni az imco ban az Intában pedig a 23-ai, május 23-ai ülésen, júniusban kerül plenáris napirendjére ez a téma. Malcolmnak adom meg a szót, hogy lezárja ezt a vitát, akinek még egyszer gratulálni tudok csak, két véleménnyel is úgy tűnik, hogy kiváló munkát végzett. Um, and thank you. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy megadta ezt a lehetőséget, hogy előadóként is csatlakozhatom ehhez a szakbizottsághoz, és ön pedig átvállalta az elnöklést erre, ennek a két napi rendi pontnak az erejőig. Nem kívánok túl sok mindent hozzáfűzni az elhangzottakhoz, mindenki nagyon értékes hozzászólást tett, én várom a fejleményeket. Egyetlen egy dolgot szeretnék Rafael Trzaskowski megjegyzéséből még kiemelni. Igaza van kollégámnak, hogy talán a transatlanti jogszabályalkotói párbeszédről szólhatnánk ebben az anyagban. De hadd tegyek hozzá még valamit. Más szakbizottságokat is sokkal jobban be kell vonni ebbe a folyamatba, mint amennyire jelenleg ebben részt vesznek. Igaza van kollégámnak, hogy ez a párbeszéd most már rengeteg téren előrébb lépett, Szerintem ki kellene szélesíteni ezt, hogy bevonják az olyan szakbizottságokat, mint a miénk, hogy a, szak, a tapasztalatunkat a tapasztalatainkat figyelembe tudják venni, tehát az elnökökkel rendszeresen kellene konzultálni az USA delegációnak, hogy tudjuk követni a kongresszus munkáját. Ez eddig nem történt meg, nem volt erre példa, és pedig ez egy nagyon fontos dolog. Most akkor megadták nekem a lehetőséget arra, hogy kiegészítsem ezt az anyagot az önök támogatásával. De talán érdemes lenne önökkel megvitatni, hogy milyen eh, taktikus szempontból milyen módosítót kellene megfogalmaznunk, úgy, hogy az prokúr a másik szakbizottság elnöke is elfogadja. Köszönöm szépen. Merci, et monsieur le président. Köszönjük. Az elnök asszony mikrofon nélkül. Good. Well, thank you very much for that opportunity. Um... Köszönöm, kiváló lehetőség volt nem az elnöki székből szólni, különösen mert két szívemhez közel álló dosszéval dolgozhattam. Most pedig Ripó kollega témája következik, jogalkotási jelentés még hozzá. A nemzeti hatóságok közötti együttműködés a fogyasztóvédelmi törvények végrehajtásának terén, tehát a fogyasztóvédelmi szervezetek közötti együttműködésre vonatkozó rendelet. Az első jogszabályt Gephardt asszony előadósága előtt fogadtuk el. 2004-ben még az IMCO szakbizottság első létrejöttét követő első évben. Ez kerül most felülvizsgálatra, várjuk most, hogy vajon hogyan kívánja ezt javítani. Az árnyék előadók Simon Buzutil, üdvözlöm a szakbizottságban, Rosfor, Heidi Rüller és Salvini kollégák. És még azt sem kizárt, hogy én is hozzászólok. Maruna úr, igen, jól ismerjük ebben a bizottságban, és a magyar elnökség is tiszteletét tette, úgy látom, igen, úgyhogy neki is meg fogjuk adni, a, Ágnesnek is meg fogjuk adni a szót először is, tehát az előadó. Jó ja hyvät kollégát. Kedves kollégák, kolléganők! Most először tárgyaljuk a fogyasztóvédelmi irányelvre vonatkozó jelentés tervezetet. Ebben a szakaszban mindenek előtt a többi árnyék előadó véleményét szeretném hallani, és a bizottság képviselőjével, valamint Magyarország, tehát az elnökséget adó ország képviselőivel is tárgyaltunk már. Szeretném majd a hét további részén még néhány érintettel a tárgyalásokat folytatni. 2004-ben fogadták el a rendeletet a fogyasztóvédelmi törvényalkotásról. Egy hálózat, egy fogyasztóvédelmet szolgáló hálózat kialakítása is itt került szóba. A rendeletben a hatóságok meghatározásának eljárását és egyéb mechanizmusokat írnak le, amelyekkel információt lehet cserélni, és olyan lépéseket, amelyek, seg, amelyek segítségével a rendelet végrehajtásával kapcsolatos jogsértések kerülhetők, illetve orvosolhatók. A bizottság a rendelet felülvizsgálatát rendelte el, illetve javasolta, de tulajdonképpen ez egy technikai jellegű kiigazítás, nem pedig a hatály kiterjesztése. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy aktualizálni kell a mellékletet. A bizottsággal és a tanácssal való tárgyalások alapján megállapítható, hogy a rendelet felülvizsgálatának fő oka a fogyasztói hitelek szempontjából különösen érdekes. A fogyasztók jogbiztonsága, másrészt pedig a nemzeti hatóságok eljárása alapján ez nem tekinthető problémamentesnek. A bizottság éppen ezért aktualizálni kívánja a rendeleteket. A javaslat szerint ezzel párhuzamosan aktualizálná a mellékletet is. A mellékletben felsorolt jogszabályok egy része már előregedett, vagy új irányelvek váltották azokat fel. Ez azt jelenti tehát, hogy konszolidálásra van szükség, és a bizottság ezt még nem tette azonban meg. Ami például a turisták szárazföldi, illetve tengeri útjain való jogokat illeti, jogait illeti, még a régi szabályok vannak erre vonatkozóan hatályban. Elképzelhető, hogy a rendelet hatáját is kiterjesztik, a bizottság egyelőre ezt még nem javasolja. A bizottság úgy véli, hogy túl rövid idő telt el a hatályba lépés óta, nincs elegendő mértékű tapasztalat a hatály kiterjesztésére. Ezen kívül hatástanulmány sem készült még. A bizottság jelenleg értékeli a rendelet hatását. 2011 negyedik negyedévében egy független értékelést készített, és ezt követően ez nagyjából 2014 táján lesz. Ezt követően tudja majd csak a bizottság a rendszer reformját elindítani. A belga elnökség idején indultak el a tárgyalások. Belgium javaslata az volt, hogy a rendeletet vizsgálják felül, és ennek keretében más irányelveket is vizsgáljanak hasonló módon felül, annak érdekében, hogy az eljárás és a rendszer hatékonyabb lehessen. Ezen kívül a bíróság további információkat is szeretne még beszerezni. A technikai változtatások a tanács elfogadta. Mit tehet a parlament? Mint mondtam, ebben a szakaszban, az eljárásnak ebben a szakaszában az a fontos, hogy meghallgassam véleményüket. Én három utat látok járhatónak. Az első egy minimalista megoldás, amely szerint a bizottság által javasolt technikai módosításokat és a tanácsét elfogadjuk. Ennek értelmében további változtatás nem lenne a rendeleten. A második lehetőség egy egy olyan közepes mértékű megoldás, ami azt jelenti, hogy a Belgium által javasolt záradékot felvennék. Ez egy kiterjedtebb felülvizsgálatot jelentene, ez viszont több időt igényel. Éppen ezért a bizottság több időt igényel. A maximális verzió pedig az, hogy a rendeletet és a rendeletet egyéb szövegekre is kiterjesztik, hasonlóan a felülvizsgálathoz. Én magam a minimális megoldásra hajlanék, de a közepes megoldást is elfogadhatónak tartom. De a jelenlegi tárgyalások alapján nem hiszem, hogy végleges döntést tudnék még magam hozni. Ami a fogyasztóvédelmi törvényalkotást illeti, nagyon fontos, hogy alaposan felülvizsgáljuk. Ez felelne meg tulajdonképpen a belső piaci törvények szellemének is. Így jutnánk el oda, hogy a fogyasztókat a jövőben is megfelelő védelemmel vennénk körül, és éppen ezért a hatóságok együttműködési lehetőségeit is ki tudnánk terjeszteni. Ez kiemelten fontos lenne. A bizottság és Magyarország képviselői, tehát az elnökség képviselői is jelezték, hogy a rendelet tervezetét viszonylag gyorsan végig kell tárgyalni, mint mondtuk a cél október-november előtt, tehát szeptember-októberi elfogadás. De, mint mondtam, azt szeretném, hogyha elmondaná mindenki a véleményét annak tükrében, hogy, hogy milyen opciót választanánk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Repo úr. Előadónként nagyon világosan összefoglalta számunkra, hogy mit tartalmaz ez a javaslat. Egyetértek önnel, szerintem is elég gyorsan végig mehetünk rajta. A rendelet alap elvei, ahogy én látom ezt az ön jelentéséből, az ön magyarázatából, itt most nem képezik a kérdés tárgyát, tehát nincsenek komoly alapvető változások, önnek igaza van a fogyasztói hitelek beépítésével kapcsolatban. Ez a szakbizottság ezzel már korábban foglalkozott. Tehát hajolgassuk meg az árnyék előadókat, nagyon röviden remélem. Először Buzutil úr következik. Well, thank you, Mr. Chair. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadónak is a nagyon világos bevezetőt. Ha jól értem, akkor most azt javasolja, hogy a három javaslat, a három lehetőség közül válasz, válaszunk, hogy az egyik az, hogy támogassuk a javaslatot, mivel elég technikai jellegű, vagy pedig egy felővizsgálati klauzulát eh, válaszunk, ez lenne mondjuk a köztes megoldás, vagy pedig a harmadik megoldás, hogy alapvető változásokat, változtatásokat eszközöljünk. Én egyetértek az előadóval, hogy a második választási lehetőség mentén haladjunk, tehát egy felővizsgálati klauzulát kérjünk, tulajdonképpen egyfajta technikai javaslatba azért nem lenne érdemes alapvető változtatásokat betenni, legalábbis nem most. Azzal azonban egyetértek, hogy szükség van felülvizsgálatra. Ugyanis ez a jogszabály sem nekünk, sem a fogyasztóknak nem biztosította azt, amire szükségük volt, amit szeretek volna. Ha a hétköznapi életet megnézzük, akkor a határokon átnyúló vásárlások, szinte mindenkinek az életében már megjelentek, és a fogyasztóvédelmi hatóságok nem működnek együtt megfelelően annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a fogyasztók valóban védelmet élveznek, eh, amikor más országokból vásárolnak. Tehát világos, hogy felülvizsgálatra van szükség, és az is világos, hogy a fogyasztóvédelmi ügynökségeknek jobban együtt kellene működni, és hatékonyabb jogorvoslatot kellene, hogy biztosítsanak a fogyasztóknak amikor nehézségekbe ütköznek más országokban vásárolt termékek kapcsán. Tehát valóban szükség van a felülvizsgálatra, de nem a technikai javaslatot kellene alapvetően módosítanunk. Én nyitott vagyok a további érvekre, amit az előadó esetleg felhozna, de azt hiszem, hogy így első ránézésre én egyetértenék az ő javaslatával, tehát a három lehetőség közül válasszuk a másodikat. Köszönöm, mondja az elnök, köszönöm Buszutili úr. Igen, hát a megvalósítás kérdése, igen, ezzel már külön foglalkoztunk a szakbizottságban, és átrágtuk magunkat az összes kérdésen. Azért javult a helyzet jelentős mértékben. Több esetben nagyon jó anyag és komparatív adatok álltak a rendelkezésünkre. Tehát azt azért biztosítani kell, hogy megvannak a szükséges jogi keretek és akkor arról is még tájékozódni kellene, hogy a tagállamok a megfelelő erőforrásokat is leteszik-e a célok mellé. Rosfor úr következik. Euh, köszönöm, elnök úr, én is köszönöm Repo úrnak ezt a rendkívül világos és tiszta bevezetést. A kollégáknak azt szeretném elmondani, hogy még akkor is, hogyha roppant szakmai ez a szöveg, ak- akkor is a aktuális, lehető legjobb pillanatban érkezett ez, amikor is a fogyasztói jogokról folytatott munkát éppen bevezettük, a irányelvet elfogadtuk, éppen ezért roppant aktuális, kiegészíti a fogyasztói jogok területén folytatott munkánkat, és nagyon fontos azt megvizsgálni, hogy minden tagállamban effektíve végrehajtják ezeket a előírásokat. Nagyon fontos hogy ne csak a fogyasztókat, hanem a vállalatokat, főként a KKV-kat is kiszolgálja, vagy szolgálja a fogyasztójogokra vonatkozó előírás. A tisztességtelen versenyeljárásokkal szembeni félelem megelőzése tekintetében, vagy eh, megelőzése miatt nagyon fontos, hogy eh, ezeket a határon át szolgáltatásokat nyújtó kereskedőket eh, igen szigorúan kezeljük. Az Európai Bizottság minden évben készít egy jelentést a rendelet végrehajtásáról, hogyha legutóbbi ilyen jelentést megvizsgáljuk, akkor ez igen sokat mondó. Először is igen hasznos, hogyha azt tudjuk, hogy 2000 8 áprilisában 87 ember tartóztattak le csalásért, tehát igenis működik. A kölcsönös nyújtásra vonatkozó kérések százával érkeznek a tagállamoktól egy másik tagállamhoz, e, ami megint igen e, ígéretes. Ugyanakkor ezek a különböző kérések, ezek a kölcsönös segítségnyújtásra vonatkozó kérések megoszlanak az unió területén, de uh, vannak olyan tagállamok, ahol jó néhány ilyen kérést indítanak, miközben más tagállamokból szinte egyáltalán nem érkeznek ilyenek. Biztos vagyok benne, szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy ez nem azért van, mert egyes tagállamban nincsenek visszaélések, csalások, hanem inkább azért, mert egyes tagállamokban szigorúban veszik a szabályokat, mint másokban, egyes tagállamokban hatékonyabb az ellenőrzés, mint más tagállamokban. Azaz a rendelet rendelkezéseinek gyakorlatban való átéltetése nem ugyanúgy alakul az egész Európai Unióban. Fontos, hogy minden a rendelkezést, minden szabályt, minden tagállam ugyanolyan hatállyal érvényesítse, ugyanolyan hatásosan érvényesítse, hiszen így elkerülhető az, hogy kialakuljanak úgymond menedékországok, ahova ezek a csalók menekülnek, és ahonnan könnyebben működhetnek. Éppen ezért az egyetlen Eh, igazi kérésem erre vonatkozik. Amikor a három opcióról beszélt, három lehetséges eljárásról, akkor EPP-s eh, kollégámhoz hasonlóan jó magam is pragmatikus, reális megközelítést javasolnék. Biztos, hogy megvan annak a módja, hogy ahol elengedhetetlenül szükséges, ott módosítsunk rajta, mégis a lehető legkisebb mértékben nyúljunk bele, hiszen a gyorsaság, a hatékonyság különösen fontos. Úgy vélem, hogy eh, minél hamarabb le kell zárnunk ezt a dossziét, és emlékeztetném az Európai Bizottságot is arra, hogy mi a feladata, támogatni kell a tagállamokat e területen, Rüle asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani az előadónak, mert nagyon jól vezette fel a témát. Támogatom a javaslatát is. Azért is, mert nem szabad elfeledkeznünk talán arról, hogy jelenleg a Saldemus jelentésben is azt követeltük, hogy az általános termékbiztosításra vonatkozó irányelvet is átdolgozzuk, és azt is, hogy a piaci felügyeletben csináljunk valamit, és erős európai normákat határozzunk meg. Úgyhogy ha itt valamit teszünk, akkor ugyanúgy utalni kell erre. Nem szabad egyszerűen csak azt mondani, hogy majd lépünk egy nagyot, csak akkor lépjünk nagyot, hogyha a vonatkozó részeket is felöleljük, és azokat is áttekintjük. Éppen ezért mondom, hogy a fogyasztói hitel irányelvet is vegyünk át, hiszen ez sürgetően fontos, már jó ideje elfogadták, és gondolkodjunk azon is, hogy egy áttekintő záradékot ne vegyünk-e fel, de szerintem a bizottság amúgy is ezzel elő fog majd állni, ugyanúgy, ahogy azt a fogyasztói jogokra vonatkozó irányelvnél megtették. Szerintem a, a, az áttekintésre sor kerül majd, nem muszáj mindenképpen majd kérnünk, de szerintem talán érdemes, hogyha a, az, a minimál verziót támogatjuk ezzel együtt. Köszönöm. Köszönöm. Tulajdonképpen ennek, ezzel a felszólalók listájának végére értünk, és az én megjegyzéseim is közöttek voltak. Mone asszonyt majd a majd az elnökség képviselőjét kérem, hogy a javaslat egyéb kontextusát vázolják, és utána visszaadom Rapó úrnak a szót. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you for the opportunity. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy megvitathatjuk olyan rövid időn belül ezt eh, a javaslatot. Ezt igen nagyra értékeljük. És valóban ez is mutatja, hogy eh, mennyire fontosnak tartjuk az előadó és árnyék előadókkal együtt eh, azt, hogy minél gyorsabban megoldásra jussunk. Ahogy Repó úr is kiváló bevezetőjében rámutatott arra, ez alapvetően egy technikai jellegű javaslat. Kimondottan és pusztán technikai, hiszen az összes fontos döntést már meghozta a tanács, a parlament, és ezeket már törvénybe is foglalták. Megpróbáljuk elkezül, elkerülni a jogbizonytalanságot. Világos képet akarunk és jelenleg nem áll szándékunkban az, hogy akár a hatájon, akár a jogszabály egyéb cikkein változtassunk. Az érvek már elhangzottak, szeretném azonban megismételni. A jogszabály már négy éve van, még csak négy éve van hatályban, és ez az első két éves jelentés, amely az első két év technikai kérdéseit foglalja össze. A második két éves jelentés a nyár előtt kerül még a parlament elé. Ebben már majd a végrehajtásra is ki tudunk térni. De, mint mondtam, a végrehajtásnak csak az első két évéről van tapasztalatunk. Azt kell lássuk, hogy milyen változtatásokra van szükség. Ezek jogalkotási jellegűeket, tehát valamilyen jogszabályt is érintenek, vagy pedig sokkal inkább a végrehajtással kapcsolatosak, a bevált gyakorlatok, prioritások megosztásával és az e szerint kialakított munkával. Ahhoz, hogy megértsük mindezt, a bizottság workshopokat szervez a végrehajtó közösségek számára, az érintettek számára, és egy sor kérdéssel fogunk majd foglalkozni, amelyek már a, a belga elnökség múlt évi magas szintű találkozóján felmerültek. Ezt követően, mint elhangzott, a jogszabály külső értékelésére kerül sor. Ez lesz az ideje a harmadik két éves értékelésnek. A, a következő két év összefoglalása lesz. Tulajdonképpen ez megfelel majd az eredeti javaslat menetrendjének is, amit még a tanács belga képviselője mondott a munkacsoport ülésen. Akkor, amikor harmadszorra jövünk vissza a parlament elé, akkor már majd meg tudjuk mondani, hogy mit kell megváltoztatni, és hol látunk problémákat. Mindez majd egy nyilvános közvitával és konzultációval is párosul, és a 300 illetékes hatósággal is szeretnénk tapasztalatot cserélni, ezek nap mint nap dolgoznak velünk, és ők tudják a legjobban, hogy mire van szükség. Sen, ahhoz azonban, hogy épp javaslatok szülessenek, ahhoz a helyzetet elemezni kell. Ahhoz gyakorlati ismeretekre van szükség, és ez csak az illetékes hatóságok adhatják meg. Hatástanulmányra lesz ezen kívül szükség, és meg kell értenünk, hogy a jogszabály szövegének Eh, változtatásával milyen hatásokat idézünk elő. A bizottság javaslatát tehát éppen ezért most arra korlátozzuk, ami a, a melléklet szükséges változtatása, tehát a minimum. Minden jó ötletet természetesen szívesen fogadunk, akár most, akár később. A jogalkotási javaslattal 2014-re már el tudjuk fogadni a bizottságban is a revidiált változatot, nem tudjuk, hogy szükség lesz-e rá vagy sem, de a folyamatban ez is egy lehetőség. Szeretnék köszönetet mondani minden hozzászólónak ma. Látható volt ebből is, hogy milyen komolyan gondolják a fogyasztói érdekeket. Mennyire fontosnak tartják a belső piac végrehajtásánál a fogyasztók érdekeinek védelménél a jogszabályok átültetését. Köszönöm mindenkinek, aki tehát szót kért, és köszönöm az elnök úrnak is a munkát, köszönöm. Köszönöm szépen, Moniál úr, nagyon világos volt a hozzászólása, tudom, arról a konferenciáról is, ahol, amit már említettünk a végrehajtó, illetve az illetékes hatóságokkal, hogy milyen határozott szándék, a jobb működés és a szoros együttműködés. A tanács nevében kérem meg a képviselőasszonyt. Köszönöm szépen, elnök úr! Az elnökség nevében is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök, hogy ismét itt lehetek önök között. Arra törekszünk az elnökség részéről, hogy ennek a tervezetnek a tárgyalásai során is messze menőkig együttműködjünk az Európai Parlamenttel. Ez az elnökségünk egyik meghatározó eleme hogy minden tekintetben az EP-vel való együttműködés teljességére törekszünk. Az itt elhangzottak alapján számomra egyértelmű, hogy ez egy nagyon jó példa lehet erre, hiszen számos tekintetben az alapvélemények nagyon közel állnak egymáshoz. Három ponton szeretnék reflektálni arra, amit a raportőr úr elmondott, hiszen három tekintetben mindenképpen egyetértünk. Az egyik, hogy ez a tervezet, ez tulajdonképpen egy aktualizálásról szóló tervezet, és ha nem is annyira technikainak technikai, de én inkább az aktualizálás kifejezésre tenném a hangsúlyt, hiszen ez a lényege a tervezetnek. Egyetértek azzal is teljes mértékben az elnökség nevében, hogy egy minimalista megközelítésre van szükség, és azzal is, hogy ez nem zárja ki annak a rögzítését, hogy mindenképpen szükség lesz ennek a rendeletnek egy nagyobb lélegzetvételű felülvizsgálatára is. Ami a tanácsi helyzetet illeti, a tanács a munkáját januárban megkezdte, munkacsoporti szinten létrejött egy megállapodás a tagállamok között, ami teljes mértékben követi a bizottság képviselői által előadottakat. Ez azt jelenti, hogy a tanács munkacsoporti szinten egyetértett azzal a megközelítéssel, amely szerint jelen fázisban minimális megközelítést követünk, és elfogadjuk a bizottságnak az eredeti javaslatát, elfogadjuk, hogy ez a módosítás most a mellékletnek az aktualizálására korlátozódik. Ugyanakkor most kíváncsian várjuk az Európai Parlamentnek a véleményét, kíváncsiak vagyunk, hogy milyen módosító javaslatok merülhetnek itt föl, és teljes mértékben együtt kívánunk működni a parlamenttel, ahogyan ezt már többször rögzítettük, egy igazán európai parlament barát elnökség vagyunk, úgyhogy szeretném, hogyha ez, ezen a ponton is ez az együttműködés ez teljesen sikeres lehetne. Minden mindent megteszünk ennek érdekében, a raportőr úrral felvettük a kapcsolatot, és a véleményünk eddig teljesen egybevág. Köszönöm szépen! Köszönjük önnek és a kollégáinak is fogyasztóvédelem terén nagyra értékeljük az önök erőfeszítését, és köszönjük, hogy eltogatott ma ide közénk. Fordulok most újra az előadóhoz, szeretne valamit mondani még, illetve ossza meg velünk, kérem, a naptárt, a menetrendet. Amasta puolestani kitte, niin puheenjohtaja kuin kollégoita ja varjo... Köszönöm szépen. Köszönetet mondok én is a kollégáknak, az előadóknak, árnyék előadónak, a tanács képviselőinek. Úgy gondolom, hogy valóban jól együttműködhetünk, pláne mi finnek és magyarok. Köszönöm a megjegyzéseket, amiket hallottam, és tovább dolgozom csapatommal majd. Természetesen valóban minél gyorsabban szeretnénk előrejutni már a jövő hét elején egy szöveggel előállni, amit aztán már fordításra lehet küldeni. Április közepén pedig, ha majd legközelebb már itt leszünk, akkor meg is tudjuk majd tárgyalni. A cél, hogy május végén szavazzunk a bizottságban, ha minden jól megy. Köszönöm. Good. Yes, I think that's a sensible... Jó, azt hiszem ez egyszerű időbeosztás. Látod, hogy a szakbizottság támogatja is ezt a megközelítést, úgyhogy akkor megismétlem még egyszer. Hogy Repo úr fordításra 28-áig küldi meg a jelentését, és vagy április 12 vagy 13 lesz a módosítók benyújtási hatás ideje. 24-én, május 24-én megfontoljuk ezeket a módosítókat, 25-én szavazunk, és a júliusi plenárisra jut majd ez. Úgyhogy valószínűleg sajnos nem a magyar elnökség fogja lezárni ezt az ügyet, de azért a, az elnökségük alatt nagy előrelépés lesz. Köszönöm szépen, és a következő napirendi pontunkra térünk, ami a Myers jelentés az európai szerződési joggal kapcsolatos lehetőségekről. András Fáb fogja átvenni ezt a témát, mert Meyers úr beteg. And um, Mr. Salvini is Mr. Salvini here? Salvini asszony nincs itt. Tehát akkor Schwabó, Steiler asszony, Fox kolléga, azt hiszem nagyon ütőképes csapatunk van, akik szólni fognak. Először András Schwabnak adom meg tehát a lehetőséget, hogy hans péter Mayer nevében bemutassa ezt az anyagot. Köszönöm szépen, elnök úr. Májer úr sajnos beteg, ezért arra kért, hogy képviseljem őt. Nos, ez a kérdés nagyon szorosan függ össze azzal a jelentéssel, amelyet én magam is amelyen én dolgozom, és nagyon örülök annak, hogy az európai szerződési joggal kapcsolatban és a 98 módosító indítványról szólhatok. Először is úgy gondolom, hogy elmondhatom, hogy egyetértünk abban, hogy az Európai Unióban védeni kell és fenn kell tartani a magas szintű fogyasztóvédelmet. Ez a jelentés tartalmában és a módosító indítványokban is egyértelmű volt. A hatástanulmány végrehajtásában sincs vita. A kérdés csak az, hogy milyen formában, milyen mértékben kell ezt lebonyolítani. Erre vonatkozóan nagyon sokféle módosító van, rengeteg kollégától. Az EPP a 24-es, 27-es és 56-os módosítókat favorizálja, ez átfogó felülvizsgálatot kér. Én magam kérem a kollégákat, hogy ezt támogassuk, és valóban így a végén egy részletes hatástanulmányt kaphatunk. Ez úgy gondolom, hogy minden szempontból siker lenne. Ezen kívül egyetértés van abban is, hogy fontos a fogyasztójog irányelv eredményét kivárni, és aztán ezt a szerződés jobban integrálni. A fenti módosítókkal a tulajdonképpen egységet alkothatna a hatástanulmányra vonatkozó szabályozás is. A szakértői véleményekre is fontos van, mielőtt végleges, opcionális eszközé tennénk, illetve ennek alternatíváját választanánk. Meg vagyok győződve arról, hogy a bizottság a konzultáció eredményeit is figyelembe fogja majd venni. Úgy gondolom egyébként, hogy a, a belső piaci és fogyasztóvédelmi szakbizottságként kötelességünk ezzel a dokumentummal kapcsolatban a különböző opciókra, vona, opciókra vonatkozó véleményünket elmondani. A szociáldemokraták, az ECR és a GUE álláspontja, hogy ne állapítsunk meg semmilyen álláspontot, ezt nem tudom elfogadni. Az EPP-vel egyetértek, hogy vizsgáljuk meg a zöldek három módosítóját, amelyek a fent nevezett módosító indítványokkal az opcionális szerződéses jog és a mások által favorizált eszköztár közti átmenetet jelentenének. Az elektronikus kereskedelemet is szeretnék az opcionális jogba bevenni. Minden egyéb, minden egyéb utalás a többi jogszabályokra az eszköztárba kerülne. A kompromisszumok arra ügyelnek, hogy a kilences pontban lévő e, külön meghatározásokat e, töröljük. Elnök úr, szeretném, hogyha támogatnák Mayer kollega javaslatát, és köszönetet is szeretnék mondani Meyer úr nevében az árnyék előadónak a konstruktív e-, együttműködésért, és remélem, hogy a egységes európai szerződési jogot eredményez ez a munkánk is. Köszönöm szépen. Thank you very much, Andrew Schwab. Um, Catherine Stein. Köszönöm szépen, Catherine Steyler következik. Köszönöm. És köszönöm Andreasnak, hogy beugrott helyettesíteni. Szerintem ő felhívta a különbségekre a figyelmet, méghozzá nagyon szépen kiemelte ezt, hogy Myers úr nézőpontja, miben tér el a többiekétől, mert mi szeretnénk egy teljes hatástanulmányt minden egyes lehetőségről, mielőtt a döntést meghozzuk. Sajnos, hát ugye megpróbáltunk javaslatokkal élni, de azt hiszem, hogy ez az alapvető álláspont megmaradt. Ugye Myers úrral szeretné, Mayer úrral szeretné, hogy a bizottság hozzon döntést, de többen közülünk hatástanulmányt szeretnének a bizottság részéről azért, mert nem volt még hatástanulmány nagyon sok fontos témában. Amíg ezt nem tudjuk eldönteni, hát addig nem tudom, szerintem szükséges lenne ezeknek az opcióknak az értékelése, mert ha nem tudjuk a következményeiket, nem ismerik a következményeiket, költségeiket, addig nem tudunk dönteni. Tehát itt van az alapvető nézeteltérés közöttünk és Mayer úr között. Nyilvánvaló, hogy ezekről a témákról beszélünk, de viszont ha a holnapi szavazáshoz elérünk, akkor nem tudom, hogy mit évők leszünk, mert a kompromisszumos módosítók nem foglalkoztak a hatástanulmányok kérdésével. Szerintem nagyon nehéz lenne számunkra Májer úr kompromisszumos módosítói támogatni enélkül, úgyhogy én itt abba is hagyom. Thank you very much. I think Mr. Kreutzmann is going to speak next. Um... Köszönöm, azt hiszem, hogy Kreutzmann úr következik. Like... Köszönöm, Ole Schmidt, az ALDE uh, eh, árnyék előadója szeretném megköszönni a kiváló munkát az előadónak. Mindannyian tudjuk, hogy ez egy mennyire fontos és alaposan tárgyalt kérdés. A fogyasztói jogok, fogyasztóvédelmi uniós szintű jogszabályok tekintetében. Valisz a Szonya Úri Bizottságban az előadójának a témának, és a kollégám egyetért vele a társasági jog tekintetében egyetért az előadóval, de biztos eh, abban, hogy eh, a Júri Bizottság IMCO stands. egyértelműen kimondja, hogy hogy áll az IMCO javaslatával kapcsolatban. Kreuzmann úr sajnos követhetetlen. Besides importance and necessity of an impact hangsúlyozza annak fontosságát, hogy eh, hatástalmányokat végezzenek és figyelembe vegyék az európai társasági eh, jog hatását a nemzeti fogyasztóvédelmi törvényekre. Schmidt úr úgy véli, hogy fontos ezeket a kérdéseket felvetni, főként a nemzetközi kereskedelem tekintetében az ember, eh, a fogyasztójogi eh, irányelv érvényesülése mind, mind meg kell, hogy jelenjenek az Európai Bizottság hatástanulmányában. Köszönöm, elnök úr. Um, Vielen Dank, ich kann mich dem weitgehend anschließen. Auch wir legen großen Wert darauf, dass Köszönöm, egyetértek. Én is ezzel hatástanulmányra szükség van, és ennek a folyamatnak lehetőleg nyitottabbnak kell eh, lennie. A toolbox, azaz az eszköztár szintén nyitott módon kell, hogy eldöntésre eh, kerüljön, illetve bármiféle döntést hozunk előtt a nemzeti hatóságok a véleményét is ki kell kérni. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy mindenki másképp dolgozik, nem szabad az egyik opciót sem kizárni és aztán elvégezni a hatástanulmányt, nem nyitva kell hagyni a különböző opciókat, hatástanulmányt végezni, és majd aztán megvizsgálni az eredmények tükrében, hogy melyik a legcélra vezetőbb. Hogyha ilyen opcionális társasági jogszabály tör, törvény történik, akkor valószínűleg a Júri szakbizottsága, a jogi ügyek bizottságával szoros együttműködve kell azt eh, kidolgozni, illetve a fogyasztójogi AKI, amelyen Schwab dolgozik, azt is be kell építeni a különböző területeket mind-mind kodifikálni kell, és amikor a társasági joghoz érünk, akkor lenne egy kimerítő listánk arról, hogy a különböző hatások amik lehetnek. Köszönjük, Fox úr következik. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Igen, szkeptikus vagyok a szóval kapcsolatban, hogy eh, milyen hatása lehetnek ezek az intézkedések. Az opcionális eszköz eh, a fogyasztók számára nem lesz opcionális, majd az cég vagy a kereskedő eldönti, hogy melyik eh, szabályok vonatkozzanak rá. Más szóval, ahol az így fogyasztójogok védelme most is alacsony szintű, akkor inkább azt választják, hogyha pedig egyes tagállamokban magasabb a fogyasztói jogok védelme, például Skandináviában vagy az Egyesült Királyságban, akkor az opcionális eszközhet alkalmazzák majd, mert ez könnyebb helyzetet biztosít számukra. Így tehát nem tudom elképzelni, hogy ez az opcionális eszköz hogyan szolgálhatja a fogyasztók érdekeit e tekintetben. Steller asszonynal szinte teljes mértékben egyetértek. Ugyanakkor Rüle asszony megjegyzéseit jó volt hallani, mi szerint átfogó hatástalmányra van szükség mindkét opció tekintetében. Remélem, hogy Schwab úr ö, ö, meghallja szavainkat, kérésünket. Úgy tűnik számomra ugyanis, hogy ebben a szak bizottságban a többség úgy véli, hogy teljes hatástalmányt kell végezni mindkét opcióra, és csak ezek elkészítését követően szabad döntést hoznunk. Remélem az előadóban nem alakul ki az a vélemény, hogy az opcionális eszközt preferálnák még a hatástanulmány elvégzése előtt. Köszönöm el. Okay. Köszönjük. Más nem kért szót, hanem tévedek. Ezért az Európai Bizottság képviselőjéhez fordulok. az Európai Fogyasztói Napon múlt hét pénteken Fox úr véleménye eh, megjelent határozottan, sajátos módon nem tudtam ezen, az alkal, ezen alkalommal részt venni ezen a napon, és úgy tűnik számomra, hogy az Európai Bizottság az intelligensebb eh, jogszabályok iránt kötelezte magát, ezért elengedhetetlenek tartom. A hatás tanulmányok elvégzését különben az egész elv sérül. Stademeyer úr talán szeretne reagálni az eddig hallottakra, és talán Kertész kisasszony is szeretne hozzászenni, vagy mégsem? Nem, rendben, akkor a bizottságnak adom meg a szót. Danke, Vorsitzender, ähm, für diese Gelegenheit. Ich will mich auch ganz kurz... Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy megadta a lehetőséget. Nagyon röviden össze tudom foglalni a mondandómat. Először is szinte valamennyi hozzászóló felkért minket már korábban is arra, hogy alapos hatástanulmányt végezzünk, és ezt meg is fogjuk tenni. Én a hatástanulmányok végrehajtásával foglalkozom, ez a hatástanulmány természetesen minden opciót magában foglalna tehát minden lehetőségre kiterjedne. Ezt a megjegyzést tehát jegyeztük. Schwab másik felvetése az volt, hogy a parlament, és természetesen más érintett csoportok is, szeretnék a szakértői csoport munkájának az eredményét látni, ez érthető. Ez fontos is, nagyon sok kérdés felmerült a konzultációs folyamatban, vannak olyanok, akik támogatják ezt az opcionális eszközt, vannak, akik ellenzik, és mindenki eh, azt kérte, hogy hadlás ezt a szöveget, mielőtt a végleges álláspontját kialakítja. A bizottság egy-két fejezetet már kiadott, és tovább fogjuk ezt eh, folytatni, tehát a szakértői csoport munkájával kapcsolatban már egy-két fejezet készen van, április végére lesz meg eh, minden. Akkor az interneten elérhetővé tesszük a teljes szöveget, és így aztán a parlamentben dolgozók, illetve a tagállamok is elérhetik ezt, és átolvashatják a végleges álláspontjuk kialakítása előtt. De Rüle azt, hogy nagyon helyesen mondta, hogy a konzultáció teljes folyamata, illetve az eszmecsere tulajdonképpen már tíz éve húzódik, és nagyon jó lenne, hogy ezt a konzultációt, hogyha ezt a konzultációt nem szakítanák meg, hanem folytatnánk természetesen azt is észben kell tartani, hogy nagyon alapos, mélyre menő hatástanulmányra van szükségünk. Minden felszólaló hangsúlyozta, hogy az eredményektől függetlenül fontos, hogy magas szintű fogyasztóvédelem valósuljon meg. Ezzel az Európai Bizottság teljes mértékben egyetért. Ha jövőben egy európai szerződési jogi eszközt kívánunk látni, akkor a fogyasztót kell, hogy védjük, hogy biztosítsuk, hogy határon átnyúló vásárlásokat is végrehajthat, és élvezhesse esetleg a versenyelőnyöket, hogy mondjuk másút egy adott termékárai alacsonyabbak. Ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy a fogyasztók többsége előnyt élvezzen egy magasabb szintű fogyasztóvédelemből ahhoz képest, ami a jelenlegi, amit a jelenlegi közösségi vívmányok biztosítanak. Tehát ez az egyik fő célkitűzése a szakértői csoport munkájának, és természetesen az Európai Bizottságnak is. Azt elmondhatom, hogy a szakértői csoport eddig elvégzett munkájának az eredménye az lesz, hogy bizonyos területeken sokkal magasabb szintű lesz a fogyasztóvédelem, mint a jelenlegi közösségi vívmányok szintje. Majd meglátják ezt a szövegben, de mondok egy példát. Vegyük az adásvételi szerződéseket. Itt sokkal tovább megyünk, mint a meglévő jogszabályok, amelyek a e, fogyasztói termékekről szólnak. Tehát magas szintű fogyasztóvédelem, magas szintű jogi védelem valósul majd meg. Ez az Európai Bizottság célkitűzése, és a szakértők e, szövegében is ez szerepel. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök úr. Holnap lesz a szavazás. Lehet, hogy Mayer úr holnap sem lesz itt. Schwab úr, akkor majd önnek kell szavazni a nevében. Kérdezem, hogy kíván-e lezáró megjegyzéseket hozzáfűzni az elhangzottakhoz. Ah, hát- Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Mayer úr, ami a hatástanulmányt illeti, ő a 24-es és 27-es módosítókat támogatja. Ezek néppárti módosítók, illetve Rülasszonynak is van egy módosítója a zöldektől. De még egyszer csak, hogy a Fox úr felvetéseire. Én nagyon nagy figyelemmel hallgattam őt, és szerettem volna erre még visszatérni. Tehát a 26-os módosított ő, nyújtotta ő be McLarkin asszonyjal együtt. Itt ugye mi a kérdés? Tehát hatástanulmány készül arról, hogy mi van, hogyha semmit nem változtatunk a jogszabályi környezeten, ezt megvizsgáljuk-e, ez egy választási lehetősége. Ugye ez volt itt a kérdés. Szerintem ha a mostani helyzetet megnézzük, tehát a garanciákkal kapcsolatos helyzetet, és azt látjuk, hogy az EU-ban milyen, hányféle garanciát ajánlanak, hogy biztosítanak, akkor nyilvánvaló, hogy a, hogy hosszú távon mindenképpen valamilyen fokú harmonizációt kell megvalósítani. Tehát az, hogy semmilyen lépést nem teszünk, én ezt kizárnám a lehetőségek közül, de biztos vagyok benne, hogy Májer úr készen áll majd a 26-os módosító megvitatására. Nem tudom, hogy eljön holnap vagy sem. Styler asszony ugyan ilyen gondolatokat vezetett elő. Szerintem azok a kollégák, akik arra hívták fel a figyelmünket, hogy óvatosan járjunk el. Helyesen jártak el, igazuk van, láttuk a fogyasztó irányelvnél, hogy ez mennyire nehéz ez a terület, és a jogi széttöredezettségét a belső piacnak meg kellene szüntetni, mert ez a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak is komoly problémát jelent. Tehát mindenképpen tennünk kell valamit, nagyon jó hatástanulmányokra van szükségünk, hogyha eredményes munkát kívánunk itt végezni. Remélem, hogy jó eredménye lesz a holnapi szavazásnak. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök úr, hogy Schwab úr helyettesítette az előadót, tehát holnap 10 óra 15-kor szavazunk mindenkit emlékeztetek erről a jelentésről és még más jelentésekről is. Kérem, hogy mindenki legyen szíves, hozza magával a szavazókártyáját, majd még küldünk egy emlékeztető levelet is. Most pedig egy új anyag következik, és Tarabella urat köszöntöm sok szeretettel, aki ennek az előadója. Megint csak egy véleményről van szó ez pedig alora a rendeletről szól, ami a foszfátok és a foszfor vegyületek felhasználásáról szól a háztartási mosószerekben. Ez egy nagyon érdekes téma ebben a szakbizottságban, és én kíváncsian várom, hogy Tarabella úr milyen egységes piaci aspektusokat tud itt kiemelni, tehát kérem mutassa be az ön által készített véleményt, aztán Komi asszony helyettesíti Szártori asszonyt, Kreuzmann Uh, Mr. Salvini is not back yet. És Salvini úr még mindig nem ért vissza, tehát ez a hozzászólók listája. Először Tarabella úr következik. Köszönöm, elnök úr. La commission euh, de ce parlement, la commission IMCO, les coordinateurs. Köszönetem az elnökségnek, szakbizottságnak elnökségének. Jó, hogy véleményt készítettünk erről, mert eredetileg ez nem így volt. Kollégák, elnök úr, a rendelet módosítása két alapvető fontosságú elvre épül. A mosószerekben megtalálható foszfátok felelősek az európai vizek szennyeződésért, az alga elszaporodásért, illetve a harmonizáció hiánya a belső piac torzulásához vezet, ami növeli a költségeket, a fogyasztók és a gyártók számára is. Annak érdekében, hogy mindkét problémát megoldjuk, az Európai Bizottság azt javasolja, hogy korlátozzuk a megengedett foszfát tartalmat a háztartási mosószerekben. A mosogató gépben és a mosógépben használt szerekre vonatkozóan is. Először 2014 től, aztán majd ezt követően további korlátozásra is sor kerülhet. Nos, azt jelez, jegyeztem fel, hogy a bizottsági volt a a megközelítés. Négy pontban foglalom ezt össze. Először is a foszfátokat a zöblik, textilöblítőkben korlátozzuk majd, mivel az európai vizeket szennyezik. Hadd hangsúlyozzam, hogy a nem az első számú felelőssége a vízszennyezésnek a spanyol felmérések alapján 6%-át um, adják Európa szerte ennek a szerfajta szennyeződésnek. Persze az országról országra változhat. Több az oxigén a vízben például, de Európa szerte az általában 6% körül mozog. A foszfátok nem játszanak jelentős szerepet, de hozzájárulnak a szennyezéshez főként az ember és állati szennyező anyagok formájában. Tehát korlátozni kell a foszfát tartalmat a textilöblítőszerekben, de az is fontos, hogy tisztázzuk, hogy a Vannak helyettesítő eh, anyagok, azonban a foszfor tartalmú vegyületeket vagy a foszfátokat nagyon nehéz eh, teljesen betiltani, hiszen foszfát vegyületek, összetett foszfát vegyületek formájában ezek lehetnek, ezért van ez a fél százalékos határ, tehát mondom még egyszer, volt, aki azt mondta, hogy fél gram per dózis legyen ez, de szerintem inkább mennyiségben és nem százalékban gondolkozzunk, hiszen a tömeg tekintetében 5 század százalék semmit sem jelent, hiszen át lehet akkor csomagolni, és ezzel megkerülni ezt a szabályt. Fontos, hogy ne visszafelesüljön el ez. Belgiumban például fél százalék a határérték, azonban egész egyszerűen kiégították a mosószereket, így tehát az öt, a fél százalék, gramunként fél százalék alatt maradtak. Kíváncsi lennék, hogy Németországban mi a helyzet, ahol ugyanez a határérték. Ott is higabb formában hozták forgalomba, és így kerülték meg a szabályt, vagy esetleg más a helyzet. A foszfát tartalmat a mosogató gépekben használt szerekre nem kívánjuk korlátozni, hiszen nem szeret, senki sem akar olyan terméket megvásárolni, ami nem végzi a dolgát, nem teszi azt, amit az emberek várnak tőle, és a tanulmányok azt mutatják, a kísérletek, hogy egyelőre a segéd az helyett, a foszfátok helyett alkalmazott anyagok egész egyszerűen nem működnek, eh, tehát vagy hosszabb ideig, vagy melegebb vízzel kell mosogatni. Egyébként fehér réteg marad a az edényeken, ezért nincs tökéletes megoldás. Főként Belgiumban, ahol roppant kemény a víz, nem úgy, mint Észak-Európában vagy Skandináviában, ezért itt például a mosogatógépeknek eleve hosszabb ideig kellene működniük, hogyha alacsonyabb tartalmú mosogatószert alkalmaznánk. Ezért szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság hatástanulmányt végezne, a 2014-ig bezárólag arra vonatkozóan, hogy az alacsonyabb foszfát tartalmú mosogató tabletták hogyan működhetnek. Illetve fontos az is, hogy az egész termékpályát vizsgáljuk, az egész termelési folyamatot, a forgalomba hozatat és a végfelhasználást, de már a gyártástól indulva a hatástanulmánynak ki kell térnie arra is, hogy a jelenlegi termékek, illetve helyettesítő termékek életciklusa hogyan befolyásolja az európai vizeket. A rendelet felsorolja eh, azt, hogy milyen összetevők milyen százalékban lehetnek jelen. Szerintünk a fogyasztóknak eh, valamilyen egyértelmű jelzéssel kell jelezni eh, az összetevőket, illetve azt is, hogy a, az, hogy több mosószert alkalmaznak, nem feltétlenül célra vezető, nem hasznos, illetve az alacsonyabb hőmérsékleten alkalmazása milyen megtakarításokkal eh, járhat. Itt van a környezetbarát eh, mosás, mosogatás, a fél század százaléknál kisebb foszfát tartalmú szerek is működőképesek lehetnek és működhetnek de egyelőre legyünk reálisak, próbáljuk a jelenlegi szabályok betartását előtérbe helyezni. Még egyszer mondom, elnök úr, én meg az érintett feleket meg eh, hallgattam, a belső piaci, a fogyasztóvédelmi és a környezetvédelmi szempontokat összeegyeztetni, és tudom, hogy ez a megközelítés nem lehet jó mindenkinek, és nem jó, sőt, ez lehetetlen is, de mégis ez a az arany középút segíthet bennünket abban, hogy a környezetet is védjük, a fogyasztók jogat itt is védjük, illetve azt is garantáljuk, hogy hirtelen, túlságosan nagy változással ne tegyük tönkre ezt az ágazatot. Köszönöm elnök Thank you very much indeed, uh, Mr. Tarab. Köszönöm szépen. Nagyon fontos részleteket is kiemeltek Tarabella úr jelentése mellett. Kérem az árnyék előadókat. Komi asszony, köszönöm szépen, elnök úr. Szártori asszony nevében szólok, mert ő nem tudott ma eljönni. Rögtön azzal kezdem, hogy megköszönöm Tarabella úrnak ezt a bevezetést, illetve azt, hogy ő e, a munka legelejétől kezdve nagyon nagy nyitottságot tanúsított. Szerintünk a harmonizációs e, igényeket eh, ebben az ágazatban is eh, megfogalmazta, láthatóak a különbségek. Például Spanyolországban nincsen semmiféle korlátozás a eh, foszfátok mennyiségére vonatkozóan. Franciaországban 2010-től vannak ilyen szabályok, Olaszországban pedig százalékos szabályokat alkalmaznak a megengedett mennyiségre vonatkozóan az egyes mosószerekben. De természetesen nem csak a gyártásra vonatkoznak, vagy a forgalomba hozatalára ezeknek a termékeknek a szabályok, amely mondjuk hátrányokat jelenthet, hanem az újra, az, ezeknek a termékeknek az újrafelhasználására is vonatkoznak. Figyelembe kell venni az ilyen mosószerek használatának a következményeit is. Tarabella úr emlékeztetett minket arra, hogy mik a fő motivációk ennek a foszfátszintnek a csökkentésére. Az eutrofizáció veszélyét kell csökkenteni a vízi környezetben, ugyanis a foszfátok az egyik olyan anyag, amelyek az eutrofizációért felelősek. De az igaz, hogy a foszfor vegyületek kevésbé felelősek az eutrofizációért. A REACH irányelv egyébként már szabályozza ezt a kérdést, tehát el kellene kerülni a megkettőzését a szabályozásnak, már ami a vegyi anyagokat illeti, tehát el kellene gondolkodnunk azon, hogy milyen eh, jogi eh, kereteket választunk a foszfor vegyületek, illetve a foszfátok mennyiségének a szabályozására, tehát szerintem ebből a szempontból változtatni kellene a bizottság javaslatán, abszolút mennyiségeket használva, mondjuk az adott mos- mosószer egy adag mosószeren belül így kerülhetjük el a károkozást. Ha viszont úgy döntünk, hogy a foszfát mennyiséget korlátozzuk, és mondjuk egy minimális alapból indulunk ki, akkor ez egy másik megoldás, amely nem biztos, hogy ezt a fajta határértéket alkalmazza a szövegben. Szerintünk a leghatékonyabb előrelépés az az a mód, amit az előadó választott. Reméljük, hogy a, ebben az érzékeny folyamatban eredményeket tudunk elérni. Az Európai Bizottság szövege még alakításra várt. Tarabella úrnak köszönjük az együttműködést, és továbbra is rendelkezésre állunk a munkához. Kreuzmann úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A piac jelenlegi töredezettsége a jel- indokolatlan költségeket kelt, és köszönöm a bizottságnak, hogy a foszfátartalmú mosószerekre harmonizációs javaslatot tesz. Tarabella úr javaslatát is üdvözlöm, határozottan szeretném kijelenteni, hogy a a mosogatógép mosószerek 2014-től egységes tartalommal kell, hogy megjelennek. Kérdezem, hogy miért nem lehet hamarabb, miért nincs a bizottság abban a helyzetben, hogy 2012 vagy 2013 ban az értékelést bemutassa nekünk. Így lehetne erre le- reagálniunk. Így tudnánk a tényekre, a felsorolt tényekre reagálni. Ugyanez vonatkozik a, az intézményeknél alkalmazott tisztítószerekre is. A jelenlegi bizottsági hatástanulmányban nem találunk jelenleg olyan, amely az ipari alkalmazás számára alternatívát jelentene a gépi mosogatószerek számára, és éppen ezért a foszfátok tilalma mindenféle tisztító és mosóanyagban további innovációt igényelne, a kisebb vállalatokat ez azonban aránytalanul terhelni. Nagyon érdekes a bizottság magyarázata a tanulmányal kapcsolatban, amelyben teljesen akarja tiltani a foszfátok alkalmazását minden mosószerben, így mintegy 3 és 5 ezer munkahelyet kellene a vállalatoknak megszüntetnie, legalábbis addig, amíg alternatívákat ki nem dolgoznának. Legyünk tehát nagyon óvatosak, semmi értelme annak, hogyha minden nap megpróbálunk új munkahelyeket teremteni a belső piacon az egyik oldalon, másrészt pedig a nem megfelelő eljárásokkal azt idéznénk elő, hogy igen, nagy eh, létszámban épüljenek le munkahelyek, éppen ezért határozottan üdvözöljük a bizottság javaslatait, és meg kell vitatni majd, hogy százalékosan vagy abszolút értékű legyen-e. Tehát a 0,5 százalékos eh, súlyarány rész eh, Egyébként pedig nyitottak vagyunk minden vitára, módosító javaslatokra, de mégis úgy gondoljuk, hogy mindez, és alapvetően az a probléma, amit a hatástanulmány is előír, az, hogy tulajdonképpen van olyan ország, ahol semmilyen tisztító berendezés nincsen, és itt a probléma sokkal jelentősebb, mint más országokban, úgy gond, arra kell, hogy vezessen minket, hogy ezeknél az országoknál külön rendelkezésekkel sikerüljön a sokkal nagyobb hatásokat minimalizálni. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Mrs. Ruler. Köszönöm szépen, Ruler asszony. Igen, csatlakoznék én is. Természetesen támogatom a tisztítószereket, de a víz tisztítása általában pénzbe kerül. És ki kell számolni akkor, amikor azt mondjuk, hogy van a tilalomnak munkahely áldozata, meg kell azt is nézni, hogy mi a környezeti terhelés. Hangsúlyozni kívánom, hogy Svédországban van már törvény, tilalom, és Franciaország is hamarosan egy ilyen tilalmat fog elrendelni. Éppen ezért nagyon fontos lenne európai szinten harmonizálni. Ki kellene terjeszteni ezt a tilalmat a mosogatógépekre természetesen a megfelelő vizsgálattal, de igenis van értelme annak, hogy a mosogatószereket is ugyanúgy bevonjuk a, hatály alá, mint a mosószereket. Egyébként teljes mértékben egyetértek az előadó javaslataival, köszönöm a bizottság javaslatait, hosszú távon semmi értelme annak, hogyha csak tagállami szinten lenne ennek a rendezése, hiszen az a piac zavarát idézni elő. Európai szinten van szükség harmonizálásra, a víz sincs határokhoz kötve, mindannyiunkat terhelne a nem tisztított víz. Uh, thank you very much, Mr. Fox. Fox úr. Chairman, can I köszönöm elnök úr, én is köszönöm Tarabella úrnak és kollégáinak a munkájukat. Jó volt velük együttműködni, és az Európai Bizottságnak is, hiszen ők is önmegtartóztatásról tettek tanúbizonyságot, mikor úgy döntöttek, hogy nem mm, terjesztik ezt ki a mosogatógépekben használt szerekre, egész addig, amíg hatástalmányt nem végeztek ettéren. Presszon úr a munkahelyek elvesztéséről beszélt, hogyha teljesen betiltanánk a foszfátokat. Persze a foszfátok és a foszfor tartalmú vegyületek között van különbség. Szerintem a, me, arra kell kérni az Európai Bizottságot, hogy gondolja végig, hogy pontosan mit tesz. Szerintem azt kell megvizsgálni, hogy mi lesz a költsége ennek az iparban, illetve a munkahelyekre mi hatással lesz, de a tiltás, a foszfát tilalom ellen nincsenek eh, akkor elemetéseim, hogyha a kevésbé káros foszfortartalmú vegyenleteket használhatja az ipar. Elnök úr, azt hiszem, hogy meg fogom tudni majd állapodni ez ügyben, és még egyszer köszönöm Tarabella úrnak az együttműködést. Very much. Kiváló. Köszönjük. Más úgy tűnik, hogy nem kíván hozzászólni az Európai Bizottság képviselője. Itt van közöttünk? Nem találom a papírokat, ezért kérem, hogy mutatkozzon be és reagáljon a felvetett kérdésekre, parancsoljon. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Klaus Rental nevem. A vállalkozás ügyi igazgatóságban osztályvezetőként a vegyi anyagokkal foglalkozom, például ezzel a dosszéval is. Először is én is köszönetet kell, hogy mondjak Tarabella úrnak, illetve az elnék előadóknak. Igen, pozitívan eh, reagáltak a javaslatainkra. Egy nagyon alapos hatástanulmányból indultunk ki, ha megvizsgáltuk, hogy különböző mosogató mosószerekben hogyan lehet helyet mentesíteni a foszfátokat, foszfotátok vegyeteket, illetve ezek milyen kihatása vannak az emberi egészségre, a környezetvédelemre, illetve a helyettesítés gazdasági, technikai eh, megvalósíthatóságát is vizsgáltuk. Csatlakoznék Tarabella úrhoz, aki azt említette, hogy a foszfátok nem az első számú eh, veszélyforrások a vízben, a szennyvízben, ezért az arányosságot kell szem előtt tartani, és ezért korlátoztuk a javaslatunkat. E, eredetileg tiltani akartuk a mosóporokban teljesen, e, de aztán megvizsgáltuk, hogy hol lehet e, egyáltalán helyettesíteni a foszfortartalmú vegyületekkel miért foglalkoztunk, miért nem csak a foszfátokkal? Nos, ennek is megvan az oka. A foszfátok egyik eh, helyettesítőszere a foszfonátok, amely foszfortartalmú vegyületek, jelenleg igen alacsony koncentrációban használják őket, és az elemzés azt mutatta, hogy a másfajta kockázatot, kockázatot jelenthetnek az élővizekre, és valószínűleg a foszfát a foszfonátok használatának növekedését hozná magával, e, így tehát e, úgy döntöttünk, nem csak a foszfátokat, hanem a foszfortartalmú vegyületeket is bevesszük a javaslat hatája alá. Hogyan lehetne a korlátozásokat megfogalmazni, nem koncentrációban, hanem mondjuk gram per dózis, e, per mosás alapon. Nos, csak a javaslat benyújtását követően hallottunk e először, hiszen ahogy azt Tarabella úr is mondta, az elmúlt években egyre sűrűbb, kisebb kiszerelésben forgalmazzák a mosóporokat, mosószereket az elmúlt években, és ez, ha százalékos korlátán maradunk, akkor a további ezt a folyamatot ezt megakaszthatná, tehát hajlandók vagyunk végig gondolni az alternatív eh, korlát megfogalmazásokat. Egyelőre az a benyomásunk, hogy a fél százalék koncentráció, az kb. fél gram per dózis eh, lenne, de persze ez függ a víz keménységétől is. Tehát Svédországban valószínűleg könnyebb a helyzet, mivel jóval lágyabb a víz, mint amit szinte az ellenkezője a belga példának, amit a Rebella úr is említett. Jelenleg az az információnk, hogy a, a foszfát mentes mosogatószerek nem működnek olyan jól sajátos módon, illetve a magukra mosogatógépekre is hosszú távon károsak lehetnek, ezért felül vizsgálatra szükség lehet ha túl korán kerülne erre sor, akkor valószínűleg ugyanazt az információt találnánk, mint a hatástalmányban tettük, tehát nem változna a konklúzió, a következtetés, ezért 2014 végét javasoltuk felülvizsgálati időpontként. Végül, de nem utolsó sorban Tarabella úr javasolta, hogy, hogy vizsgáljuk felül a címkézési szabályokat a fogyasztók érdekében. Nos, az általa benyújtott javaslat már alkalmazásban van egy önkéntes kezdeményezés keretében, a mosópor és mosószer gyártók önkéntes kezdeményezése keretében, tehát nem feltétlenül kell ezt a kötelezővé tenni, mert a gyakorlatban most is igen jól működik, önálló önkéntes kezdeményezésként. Természetesen az automata mosogatógép mosogató szereinek felülvizsgálata keretében megvizsgálnánk azt is, Eh, amit Tarabella úr javasolt, viszont egy életciklusra eh, tekintenénk, azt elemeznénk egészében, a környezeti, egészségügyi és technikai, gazdasági, megvalósíthatósági szempontok figyelembevételével, tehát valóban egyetértünk, szélesebb kontextusban vizsgálnánk mindezt természetesen. Köszönöm. Thank you very much for that very comrade. Köszönjük. És biztos vagyok abban, hogy Tarabella úr feljegyzett minden gondolatos. Nézzük Mielőtt visszaadnám Tarabella úrnak a szót, már, március 24-e csütörtök a módosítók beadása, 12. áprilisban a záró szavazás júniusban kerül 15-én a szakbizottság elé, és a plenárisra szeptemberben. Úgy gondolom, hogy így van elegendő idő az elemek végig gondolására. Tarabella úr. Nagyon gyorsan reagálok, elnök úr, hiszen említette ön is maga, magukat a dátumokat. Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, és jelzem, hogy Mari Rámóval készen állunk arra, hogy a módosítókat megvitassuk. Köszönöm mindenkinek. Köszönjük mi is. És köszönjük a bizottságnak is. Bélenc úr, mindig elhagyom a papírjaimat, ne haragudjon, ha előbb nem néven szólítottam. Térjünk pedig most át az utolsó napi rendi pontunkra, ami a bizottság által megtárgyalt kérdések utolsó pontja, a bizottság előadását megelőzően és mindenkit arra ösztönzök, hogy ezt eh, várja meg és hallgassa meg, hiszen különösen fontos a belső piaci információ rendszere. Szóval ezt megelőzően a biztosítási garancia rendszerekről kellene tárgyalnunk, ez véleménytervezet, és de Campos urat kérem, hogy a Libe nevében számoljon be. Köszönöm elnök úr Louis Greg nevében teszem ezt meg, nem szabad természetesen az ekonhoz kapcsolódó kérdéseket átfedni, és az állampolgári védelemmel kapcsolatos kérdéseket sem a biztosítás terén. Mégis kérdés az, hogy a megfelelő kompenzációs mechanizmusok hiánya a fogyasztói veszteségek idején a pénzintézetek bukásával, fiaskójával kapcsolatban a, biztos, a, a biztosítási ügyfeleket az egyik legsérülékenyebb csoportá tették. A gazdasági hatások a fogyasztókra és az állampolgárok bizalmára negatívan hatott a pénzpiacon, és garantálnunk kell azt, hogy a fogyasztók biztosak legyenek abban, hogy megtakarításaikat kellően kezelik. Az alapelv hogy minimális védelmi norrák már harmonizáltak EU szinten, a banki és beruházási területen, pozitív garanciarendszereket és befektetési garanciarendszereket vezettek be. Sajnos a fogyasztóvédelem szempontjából a biztosítási ágazat még lemarad. Ez a szakpoli- ez a kötvényesek számára különböző védettséget jelent a különböző tagállamokban, nem azonos a védettségi szint. Úgy látjuk, hogy ez gátolja a határon átnyúló biztosítási ügyletek és az azonos feltételek, működési feltételeket. Az előadó véleménye szerint a biztosítási garancia rendszerek több védelmet, kártérítést biztosítanak és erősítik a belső piacon a bizalmat. A legreálisabb megközelítés az előadó véleménye szerint egy koherens és jogilag kötelező keret kialakítása, amelyel megfelelően lehet orvosolni a, meg, a meglévő eltéréseket és hiányosságokat a kötvényesek számára. Nem szabad azonban alástunk a már meglévő garanciákat, amelyek bizonyos tagállamokban megvannak. Ezért a biztosítás garancia rendszer az előadó véleménye szerint a minimális harmonizációs elvekre kell, hogy épüljön. A jövő rendszere a az anyatagország elvére kell, hogy épüljön, tehát a, a rendszerek és a kötvények eh, or, ezen országbeli felügyeletére, ellenőrzésére épül. Az eredmények és az irányít, a finanszírozás és irányítás. Nos, az információ a fogyasztók számára a azonnal rendelkezésre kell, hogy álljon, amikor a biztosított társaság fizetésképtelenné válik. Az előadó ezen kért úgy gondolja, hogy az egyablakos kap, kapcsolattartó rendszer a kártérítési eseteknél pedig a határon átnyúló kifizetéseket és átláthatóságot er, erősíti. A rendszer finanszírozásánál célhat meg kell meghatározni, amely megfelel egy átmeneti időszak igényeinek. Végül pedig, ami a, az irányításra vonat vonatkozik, nos, megfelelő rendszer, a rendszereket megfelelően át kell tekinteni, ehhez ez azért szükséges, hogy a fogyasztók bizalma megerősödjön. Az új rendszerben hatékonyan kell együttműködni a nemzeti és az európai felügyeleti hatóságoknak is. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nagyon átfogó és hasznos jelentés ez, amelyet Grekor készített, tehát a fogyasztóvédelmet és a pénzügyi szolgáltatásokat ez a szakbizottság egyébként is nagyon komolyan veszi. Most pedig jönnek a hozzászólók az árnyék elő. Yeah. Will... Feltételezem, hogy Kreuzmann úr fog Schmidt úr nevében szólni, Rüle asszony, ön is, aztán Ashley Fox is itt van, tehát akkor jöjjenek az árnyék előadók ebben a sorrendben, és utána Linden úr is itt van valahol a bizottságtól. Ki van itt a bizottságtól? Markézi úr. Akkor majd ő is kommentálja az elhangzottakat. András Schwab először. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm eh, de Campus kollégának és az előadónak is, Louis Grechnek, akivel már a múlt héten összeültünk, hogy megbeszéljük a jelentés alapvonalait és a legfontosabb célkitűzéseket. Először is jelenleg az EU és az EBR országok felénél nincsenek a biztosító társaságok fizetésképtelenségére vonatkozó garanciarendszerek. Eddig a fedezeti összlegre, illetve a határa vonatkozóan sincsenek egységes hajá, szabályok. Az EPP ezért üdvözli a bizottságnak azt a szándékát, hogy egységes jogi kereteket próbáljon ilyen biztosítás, rendszerekre minimális normákkal minden tagállamra vonatkozóan bevezetni. Mi abból indulunk hogy ez nem csak a fogyasztók bizalmát, hanem a belső piacot is erősíteni fogja, hiszen azonos feltételek alakulnak ki a biztosító társaságok számára is. Átláthatóság is érvényesülhet. A bizottság javaslata a Szolvencia 2 irányelv keretében a bizottság egy sor további intézkedését idézte elő, amelyet a pénzügyi válság idején ö, hoztak a, a pénzpiacokat és a pénzügyi ágazatot hosszú távon megerősítsék, és a belső piac pénzügyi szolgáltatásait tökéletesítsék. Alapvetően Grech kollega jelentésével egyet tudok érteni nagyon sok ponton. Talán, csak hogy lezár, lerövidítsem a vitát, azokra térnék ki, amelyeknél módosító indítványokat szeretnék benyújtani. Úgy gondolom, hogy néhány ponton lehet javítani a jelentést. Fontosnak tartom, hogy az ilyen biztosítási rendszerek, ahogy a bizottság javasla, javasolja, csak akkor jelenjenek meg, hogyha nincsen más védőmechanizmus, mint például a szolvencia kettő irányelv szabályozása. Egy olyan terület, amelyre eddig nincsen szabályozás, ott először azokat a szabá- azoknak a szabályoknak az érvényesülését kell megkövetelni, amelyek már megvannak másodszorban. Érinteni kellene egy fedezeti határ esetleges bevezetését a betétbiztosításnál is. Itt abból indulunk ki, hogy a fogyasztó tudja, hogy milyen kockázatot vállal, illetve mit kell magának viselnie, és milyen kockázatot vis, visel, illetve milyen kockázatot fedez a betétbiztosítás. Ez azt jelenteni, hogy a fogyasztó kérésére a biztosítási termékek kedvező árait is figyelembe kellene venni. Nyilvánvalóan erről még beszélhetünk, de mint mondtam, köszönöm az eddigi munkát, és örülök a továbbiaknak már most előre. Köszönöm. Köszönöm Schwab úrnak. Most Kreuzmann úr. Thank you, Mr. Chair. On behalf of... Köszönöm, elnök úr. és Schmidt kollégám nevében szeretném megköszönni úrnak ezt a kiváló együttműködést. Van is mitnek az volt a vélemény, hogy a fogyasztóvédelem erősítése fontosabb, mert nagyon fontos, mert így a határokon átnyúló tranzakciókra is lehetőség van, és a biztosításoknak is ide kell tartozni. A pénzügyi szolgáltatások terén is, tehát meg kell erősíteni az egységes piacot, harmonizációra van szükség, a jelenlegi jogszabályokat erősíteni kell, hogy az erő, a pénzügyi piacok egységes piacát megerősítsük, és ezért a liberális frakció támogatja a tartalom legnagyobb részét ebben az anyagban, eh, tehát Greg kolléga szövegében az olyan elemeket, mint például a minimális harmonizációs célkitűzést, illetve a eh, kiinduló tagállam eh, alapelvét. A csőd esetében utólagos és nem előzetes finanszírozásra van szükség, olvasható az anyagban. Kölcsönös biztosítási mechanizmust kell alkalmazni, nem engedhetőek meg a fiskális jellegű kifizetések, mert egyébként a kockázatokat a fogyasztók viselik. Ole Schmidt nek agályai vannak a 4-es, 6-os és 8-as Pont a kapcsolatban, a négyesek kapcsolatban a lefedettséggel van probléma, mert a garanciák hatókörét ez kibővíti, tehát nem csak a banki és értékpapírok esnének ide, hanem a biztosítók is, és felelnének az alkalmazottaik viselkedéséért. A közvetítők esetében egyébként ez már világos. A felügyeletek pedig elvárhatják az ilyen magatartást a közvetítőktől, és a megfelelő magatartást be is kell tartassák kötelezően. A csalás az nem feltétlen a prudenciális magatartás kérdése, hanem annak a kérdése, hogy milyen jogszabályok vannak érvényben. A hatos bekezdés a következő, amely a fogyasztók által fogyasztóknak biztosított előnyökről szól csőd esetén nem lehetséges az eszközök egy részét eladni, hogyha mondjuk az ügyfelek fele kompenzációt követel, méghozzá készpénz formájában. A svéd pénzügyi felügyeleti hatóság véleménye szerint, akikkel Ole Schmidt felvette a kapcsolatot, megpróbálják a teljes biztosítási portfóliót értékesíteni csőd esetén egy másik biztosító társaságnak és valószínűleg ez a megoldás a legjobb mindenki számára, a fogyasztók számára is. A nyolcas cikk a kisebb piacok számára jelent problémákat, tehát olyan piacokon, ahol kevesebb meghatározó szereplő létezik, és ilyenkor az államnak kell lépni, hogyha az egyik szereplő csődbe megy, mert a kisebb biztosítótársaságok nem tudják kifizetni a kompenzáció hatalmas összegét. Ilyen esetekben az államnak be kell lépnie, a helyzet megoldása érdekében. Hát ez a kollégám Oli Schmidt véleménye, elnézést kér a távolmaradásáért, és természetesen együttműködik az előadóval és mindenki mással. Köszönöm. Thank you, Mr. Kreutzmann. Köszönjük Kreuzmann úrnak. Schmidt úr szakértelme az ECON szakbizottság tagjaként roppant fontos és értékes számunkra. Most Fox úr hamarabb kap szót, mint Rüle asszony. Az ECR frakció és a zöldek most már ugyanannyi taggal rendelkeznek, ezért felváltva adom meg nekik a szót, mint két egyenlő frakció képviselőjének. Fox úr, eh, öné a lehetőség, hogy az első ECR frakció tag, aki a zöldek előtt szólhat hozzá. of London had equal precedence, so they took it in turns to take precedence. So we and the Greens are at sixes and sevens. Sixes and sevens, ahogy az angol kifejezés is tartja, amelynek eh, most már tudjuk az eredetét is Foxúr voltából. Áttérve az érdemi kérdésre, az Európai Bizottság javaslata az, hogy az Európai Unió egészében garancia eh, rendszereket vezessenek be, eh, ami Eltér a véleményünk azonban, egy minimális harmonizációt támogatunk, bizonyos intézkedések azonban maximálisan, például a kompenzáció határa, illetve ennek határideje, illetve az anyaország érvényesülése ezek közé tartozik. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a biztosítási piac eltér a banki piactól, méghozzá jelentősen hogyha egy biztosító tönkre eh, megy, akkor eh, nem árasztják el az ügyfelek, nem úgy, mint a bankok esetében. Éppen ezért ezt a garancia rendszert legalábbis a a finanszírozás illeti. Mm, először meg kell vitatni a finanszírozási szint kérdését, mielőtt garancia rendszer bevezetését fontolgatnánk. Mi sem gondoljuk úgy, hogy egy előzetes alap felállítása szükséges, bármiféle ilyen biztosító csőd követően kell ezt csak felállítani. A cégtől kell kompenzációt kérnie egy ügyfélnek, hogyha nem megfelelő biztosítást kötöttek eh, vele, ez egyébként pont a tagállam biztosítási piacot felügyelő szervének a dolga, nem európai szinten kell fellépnünk. Greg úrral eh, egyébként jó volt együttműködő, remélem ez a jövőben is így lesz. Uh, thank you very much, Mr. Köszönjük, Fox úr. Zárásképpen Rüle asszony következik. Én viszont rövid leszek. Köszönöm Grehónak és de Campus úrnak a jelentést és a jelentés bemutatását is. A kollégák néhány megjegyzése azonban elgondolkoztatott. Elsősorban az az érv, ami a csalással volt kapcsolatos, ezt egészen máshogy kell lefedni. Szerintem, e, szerintem sem von, tartozik ez ide, de majd beszéljünk erről még. Egyébként az elején felmerült valami, aztán eltűnt, mégpedig a kockázatok átláthatósága. Az Equitable Life kapcsán is már láttuk a pénzügyi válság idején, az volt a fő probléma, hogy nem voltak a kockázatok egyértelműen átláthatók a fogyasztó számára. Ezt ki kellene ezt a részt egészíteni, és úgy gondolom, hogy Schwab úrnak a gondolata kiváló erre vonatkozóan. Valóban rengeteg ilyen probléma volt. Well, thank you all very much indeed. I think the general... Köszönöm mindenkinek. Azt hiszem, hogy a timeshare, illetve a fogyasztói hitelügyében végzett munkánkat folytatjuk tulajdonképpen a biztosítások terén is. A Gregor is hangsúlyozta ezt. Most pedig az Európai Bizottság képviselőjéhez fordulok. A fehér könyv témájában kérem, hogy Márkézi úr reagáljon az eddig hallottakra. Parancsoljon! Thank you, Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni a bizottságnak ezt a nagyon érdekes vitát. Néhány témára koncentrálnék csak amelyek szerintem a lényegi elemei nem csak ebben a szakbizottságban egyébként, hanem az ECON szakbizottságban is. A finanszírozás kérdésével kezdem. Nagy örömömre szolgált, amikor azt hallottam, hogy érdekli ezt a szakbizottságot az előzetes finanszírozás ennek a rendszernek az esetében. Szeretném elismételni azt, hogy mi is a bizottság álláspontja ebben a témában. Ha csak utólagos finanszírozás van, akkor az két problémát vet fel. Az egyik a következő, több a kockázat. A biztosítás nem járul hozzá, tehát ehhez az alaphoz mi nem szeretnénk erkölcsi kockázatokat teremteni. A másik, hogyha csak utólagos finanszírozás van, akkor pedig valószínűleg az a helyzet áll elő, hogy mivel a, az eszközöket összekapcsolják, olyan helyzetbe kerül az ágazat, hogy nagy nyomás van rajta az üzleti ciklus miatt, tehát hogyha valami rosszul alakul, vagy valamilyen gazdasági jelenség miatt probléma van, hogy pontosan a legrosszabb időszakban kell pénzeket kifizetni, tehát prociklikus az utólagos finanszírozás. Ez az a két ok, amiért az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a helyes eljárás az előzetes finanszírozás az IGS esetében, tehát a biztosítási garancia rendszerek esetében. Fontos arról gondoskodni, hogy azért ne essünk túlzásokba. Szeretnék valamire utalni. Az EB fehér könyvének a hatástanulmánya figyelembe veszi a kockázatokat, azokat a kockázatokat, amelyek létrejönnek akkor, hogyha a szolvencia kettőt már a gyakorlatban alkalmazzák. Mit jelent ez? Nem próbáljuk előre látni, vagy nem figyelembe venni a pénzügyi stabilitás hatásait, tehát a szolvencia kettő megvalósításának a hatásait inkább azon gondolkodunk, hogy a rendszer mennyire lehet jó. Nem lehet olyan környezetet teremteni, ahol senki nem bukik be. Mindig lesz olyan társaság, amelyik csődbe megy, tehát mindig meg lesz a kockázat, mindig lesz olyan, hogy valamilyen előre nem látható ok miatt a felügyelet nem tudja megakadályozni egy adott biztosító társaságnál a nehézségek felmerülését. Ezért mondom, hogy nagyon fontos arról gondoskodni, hogy a fogyasztói bizalom ne rendüljön meg, és hogy ezt helye lehessen állítani a lehető leghamarabb. Különösen érdekesnek találom azt az utalást, amely arról szól, hogy mondjuk a nagyon koncentrált biztosítási piacokon mi történik. Itt nincsen varázs megoldás, nem lehet egy csapásra megoldani a problémát, mert kényes egyensúlyt kell megteremteni. Egyrészt a fogyasztókat védeni kell, másrészt viszont nem lehet elpusztítani az iparágat, a biztosítási ágat. És az ilyen piacokon ez a legnehezebb, hiszen a nagyobb biztosítók nagyobb problémákba ütköznek, hogyha valóban a fizetőképességi gondjaik vannak. A bizottság ezt megpróbálta figyelembe venni a hatástanulmányában. Mit vezettünk be? Egyfajta kalibrációt, a garancia rendszer kalibrációját, amely az adott piac koncentrációs szintjétől függ. Bármely esetben mondjuk a, függetlenül attól, hogy milyen nagy egy biztosított társaság. A kockázatokat nem feltétlenül tudja ez a garancia rendszer lenyelni vagy megszüntetni, de az biztos, hogy a kockázatokat vagy a veszélyeket csökkenti a koncentrált piacokon is. Bizonyos értelemben az IGS-t nem csak az egyetlen probléma megoldó módszernek kell tekinteni, hiszen itt vannak még a felügyeletek is, amelyek sokkal reaktívabbak, és jobban odafigyelnek a nagyobb biztosítókra, hiszen azok a, képezik a munkájuk oroszlán részét. Végül pedig nagyon fontosnak tartom azt is, hogy utaltak arra a problémára, amely felmerülhet, hogyha a kötvénytulajdonosok mondjuk azt kérik, hogy a kötvény jogosultságaikat egy másik társaságnak adják át, illetve mások meg azt kérik, hogy őket fizessék ki. Mi a fontos egy ilyen helyzetben? Ahogy már mondtam, olyan kereteket kell teremteni, amelyek a felügyelet tevékenységével együtt helyre tudják állítani a fogyasztók bizalmát. Tehát ez egyfajta gyakorlati megoldás, amely a működést lehetővé teszi. Igen, azt hiszem ennyi elegendő is, köszönöm. Well, thank you very much indeed. Köszönjük. Úgy vélem, hogy csak üdvözölni lehet ezt a megközelítést, ahogy a férkönyvetnek, hogy az Európai Bizottság és érdemben tárgyalhatunk ezekről a kérdésekről, és természetesen érdemben fogunk erre reagálni a Rüdvek jelentése. Üdvözlendő gyakorlat ez. Köszönjük. Rendben. Hadd szóljak pár szót az előttem fekvő menetrendről. Majd The Campos kollégára visszatérünk, aki Lóigrek nevében fog pár szót még szólni. Módosítók benyújtásának a határideje 24-e, március 21-e, április 12-én függ ezeket tárgyalni. Az Ekonban május másodikán fogunk szavazni, és a júniusi plenárison kerül napirendre szavazásra. E tekintetben nincs nagyon mozgásterünk, de mivel mindenki nagyon jól áll ezzel a kérdéssel, ezért azt hiszem, hogy ez nem lesz gond, de Antonio de Campos professzor kollégához fordulok. Uh, no, uh, Mr. Chairman. Hát elnök úr, Szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, mindent alaposan lejegyeztem, és a lényeges kérdésekre természetesen majd válaszolni fogok, de minden egyes megjegyzésre kitérek. Nagyon köszönjük, hogy egyáltalán az előadó nevében mindezt elmondta, és akkor úgy gondolom, hogy átérhetünk a nap utolsó pontjára. Ez a DG belső piac tímjének előadása a belső piac információs rendszeréről. Alapvető műveleti rendszer ez, amivel a belső piac különböző szempontjain e, szerint kívánja ösztönözni a működést. Nagyon örülök annak, hogy a bizottság ilyen alapos, szoros figyelemmel készíti ezt, is szeretném egyben üdvözölni rendszeres bizottsági látogatónkat, Marian Grebent, aki a belső piaci információs rendszer felelőse. Itt vannak az ábrák. Kérjük Marian, mondja el előadását, és aztán maradjon idő még a kérdésekre. Um, thank you very much, Mr. Chairman, <clears throat> for this opportunity to give you a... Köszönöm szépen, elnök úr. A legfrissebb tájékoztatás. Most akkor elmondhatom önöknek, hogy hol tartunk a belső piaci információs rendszerrel kapcsolatban, illetve hogy hova akarunk haladni. Mi volt annak az oka, hogy ezt a az előadást most tartjuk meg. Az Európai Bizottság elfogadta a közleményét, amely a rendszer továbbfejlesztéséről és kibővítéséről szól, valamint a 2010-es éves jelentés is megvan, számadatokkal arról, hogy hogy működött ez a rendszer. Az e, mostani kis bemutató azért is fontos, mert a rendelettervezet előkészítése lesz. A rendelettervezetet majd az év folyamán nyújtjuk be. Hát frissítsük fel a memóriánkat mi is. A belső piaci információs rendszer, ez egy webalapú rendszer, tehát nem kell senkinek a különösebb szoftver vagy hardware eszközökkel rendelkeznie. A tagállamokkal együtt dolgoztuk ezt ki, minden szinten használhatják a nemzeti hatóságok, nemzeti, regionális és helyi szinten is, hozzá lehet férni. Az IMI-t úgy tervezték, hogy egy szakadékot hidaljon át. Ugye a tagállami hatóságok gyakran problémákba ütköznek, hogyha megpróbálják, megpróbálják partnereikkel felvenni a kapcsolatot a többi tagállamban. Több mint 6000 különböző hatóság regisztrált ebben a rendszerben egészen a mai napig és nyilván tudják, hogy mennyire fontos a tagállamoknak ez az eszköz, amelynek segítségével megtalálják a partnerhatóságokat a többi tagállamban. Nagyon fontos, hogy ez a rendszer lehetővé teszi, hogy biztonságos módon cseréljenek információt a hatóságok. Adatvédelem, eh, az adatvédelmet megvalósítjuk, tehát az adatvédelmi szabályokat beépítettük, úgymond a rendszerbe, ezáltal gondoskodunk arról, hogy mivel gyakran személyes adatokról van szó, eh, a megfelelő biztonsági intézkedések mellett történjen az információcsere. Nagyon fontos jellemzője ennek a programnak, hogy valamennyi EU-s nyelven működik, előre lefordított kérdések és válaszok szerepelnek benne minden egyes területre, amelyet a hatóságok használhatnak. Tehát ez azt jelenti, hogy ha egy litván hatóság kérdéssel kíván fordulni mondjuk egy lengyel hatósághoz, akkor a litván hatóságnak semmi más nem kell tennie, mint rákattintania a litván nyelvű kérdése, amelyet aztán a lengyel hatóság lengyel nyelven kap meg, elolvashatja, ki tud választani egy választ lengyel nyelven, és a rendszeren keresztül ezt visszaküldi a litván hatóságnak, amely litván nyelven olvashatja ezt a választ. Tehát ez egy nagyon fontos eleme a rendszernek, hogy valamennyi uniós hivatalos nyelven elérhető, és ez a szakadék átidalásában is segít. Most nézzük a számadatokat. 2009 óta használjuk ezt a rendszert a szakképesítések esetében, és 2010 óta pedig a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatosan. Na, ez a két nagy terület, és elmondtam, több mint 6000 hatóság regisztrálta magát, egyes tagállamokban eléggé decentralizált a megközelítés, ott még azt is láttuk, hogy az önkormányzatok is regisztrálták magukat, mert azoknak is van szerepe a két említett irányelv végrehajtásában. A 6000 hatóságból, hatóságon kívül még 11500 egyéni felhasználó is van. Átlagosan 160 információs kérés érkezik be a rendszerbe havonta, ez még relatíve alacsony, de azért emelkedik az ilyen kérések száma. Nézzük a sebességet, a gyorsaságot. A kérelmek 58%-át megválaszoljuk két héten belül, szerintünk ez elég gyors. Főként, hogyha azt veszük figyelembe, hogy olyan hatóságokról van szó, amelyeknek nincs közös nyelve és nincsen közös rendje sem, csak ez a rendszer teremti meg közöttük a kapcsolatot. Felméréseket is végeztünk annak érdekében, hogy megtudjuk, hogy mi a felhasználók véleménye a rendszerről, hogyan javíthatnánk, hogyan tetnénk felhasználók baráttá. De a felhasználó 92%-a már most azt mondja, hogy ezt a rendszert egészen könnyen tudják használni. Még néhány számadat arról, hogy mi is történik ebben a rendszerben. A szakképesítési területről van szó, tehát itt a kérelmek számát láthatják, az átlagos, ez átlagosan 150 ilyen kérelemről van szó havonta, van szó havonta. A statisztika természetesen a különböző szintű tevékenységeket foglalja össze az egyes tagállamokban. Ha megnézzük, hogy honnan érkeznek be a kérelmek leggyakrabban a szaképesítések esetében, akkor azt látjuk, hogy Nagy-Britannia, Dánia és Hollandia azok az országok, amelyek a legtöbb kérelmet küldik be. Hogyha pedig a befogadói oldalt nézzük, akkor Románia, Lengyelország és Németország azok az országok, ahová a legtöbb kérelem érkezik be Miről is szólnak ezek a kérelmek? Tehát mely szakmákra vonatkoznak? Ezen a grafikonon jól látszik, hogy a kérelmek több mint egy harmada az orvosi területet érinti. Ugye tudják, hogy az orvosok nagyon mobilak, tehát utaznak az Európai Unióban. A második legnagyobb kör a középiskolai tanárok, és a harmadik pedig a nővérek, ápolónők és ezek után következnek a fogorvosok, gyógyszerészek, állatorvosok, építészek, fizioterapeuták, és így tovább. Most 35 szakmát fed le a rendszer, és még tovább tervezünk bővíteni ezt, tehát hogy a legmobilisabb szakmákat ide beépítsük. Még egy számadat, mennyire gyorsan kapnak választ az ilyen kérelmekre a kérelmek benyújtói. Azt látjuk, hogy a kérelmek 43%-át két héten belül megválaszolják. Elnézést, javít az előadó, egy héten belül megválaszolják a kérelmek 43%-át, és aztán 16%-át válaszolják meg két héten belül a kérelmeknek, ami szerintünk nagyon jó eredmény. Nézzük a második területet, amelyet ez a rendszer lefed, ez pedig ugye a szolgáltatások. Itt egy kicsit más a helyzet már egy ideje használjuk ezt a rendszert a szolgáltatások esetében, tehát egy éve, és látható, hogy az adatok sokkal alacsonyabbak, mint a szakképesítések esetén. Most azért egyre jobban kezdik el használni a rendszert, látható februárban egészen magas a számadat, reméljük, hogy ez így is folytatódik majd. A nemzeti rendszerkoordinátorokat és a hatóságokat is megkérdeztük arról, hogy mi a véleményük szerintük, miért kezdték el ennyire lassan használni a rendszert a szolgáltatások terén. A válaszokból kiderült, hogy ugye mi most az adminisztratív gyakorlatokat szeretnénk megváltoztatni, na most nagyon sok hatóság nagyon sok éven keresztül egy bizonyos módon végezte a munkáját, és most hirtelen azt várják el tőle, hogy másképpen reagáljon, hogy ne kérjen mindig minden dokumentumról teljes fordítást, és egyszerűen csak lépjen kapcsolatba egy másik hatósággal, és tőle kérjen további információt, ahelyett, hogy azt mondja, hogy hát nem, ezben nem bízom, utasítsuk vissza ezt a kérelmet. Tehát az az igazság, hogy itt administratív gyakorlatok megváltoztatásáról van szó. Ez az egyik ok. Azt is elmondták nekünk az érintettek, hogy még mindig nem egészen világos számokra, hogy mik pontosan az új kötelezettségeik a szolgáltatás irányelv értelmében. Ez azt jelenti, hogy még mindig képzésre, tájékoztatásra van szükség ahhoz, hogy az érintett hatóságok képben legyenek. Most néhány szó a rendszer további bővítéséről és továbbfejlesztéséről. Tehát ugye a szolgáltatásokon, illetve a szakképesítéseken kívül ezt lehetne bővíteni, mert szerintünk nagyon jól teljesít a rendszer, hasznos lenne, hogyha más területekre is ki lehetne bővíteni. A rendszert generikus eszköznek fejlesztették, nem olyan eszköznek, amelyet csak kizárólag egy területen lehet használni, hanem olyan eszköznek, amelyet hozzá lehet igazítani más politika területekhez is. A tanács március 5-én döntött úgy, hogy kísérleti projektet indít, és a munkáltató kiküldetési irányelv, a kiküldetésével kapcsolatban lehet majd használni ezt a rendszert, tehát a kiküldetési irányelv re is kibővítjük. Mindenféle komolyabb probléma nélkül ki lehet ezt bővíteni, azokat a kérdéseket kell betenni a rendszerbe, amelyek a kiküldetés irányelve kapcsolatosan merülnek fel. A negyedik politika terület, amelyet hozzá Amelyek kibővítjük ezt a rendszert, az részben önöknek köszönhető az Európai Parlamentben, mert önök is kiegészítették ezt egy utalással a betegjogi irányelv esetében, tehát az információ csere a betegjogi irányelv esetében is beindul majd a rendszerben. Tavaly pedig még több politika területet is megvizsgáltunk, hogy megtaláljuk azokat, amelyekre potenciálisan kibővíthető ez, és 25 olyan irányelvet találtunk, amelyek esetében elméletben hasznos lehet ennek a rendszernek a használata, de természetesen még valamennyi érintett hatósággal és érdekeltel ezt meg kell vitatnunk. Két területet emeltünk ki, amelyek nagyon ígéretesnek tűnnek, a szerencsejátékok és az elektronikus kereskedelem. Aztán a rendszer bővítésével kapcsolatban még azt is el kell mondani, hogy új funkciókat is hozzáadunk, vagy tervezünk hozzáadni, többek között egy új modult, amely az értesítési eljárások esetén alkalmazandó. Tudják, hogy nagyon sok tagállamnak van kötelezettsége arra, hogy az újabb szabályokat, újabb szabályokról értesítést küldjön. Ezt nem eléggé rendszeresen végzik ezek a hatóságok. És mivel ilyen sok hatóság regisztrálta magát a rendszerben, szerintünk hasznos lenne e, számukra egy olyan eszközt biztosítani, amelyek, amelynek segítségével ezeket az értesítéseket el tudják végezni. És végül pedig még egy aspektusa a bővítésnek az, hogy a meglévő rendszerekkel összekapcsoljuk az ime t ugyanis nagyon sok ilyen rendszer létezik, például a szaképesítések adatbázisa, amely hasznos lenne, e, hogyha összekapcsolnánk az ime vel a megkettőzés, kapacitások megkettőzését el tudnánk kerülni. Tehát dióhéjban azt szeretnénk elérni, hogy az IMI egyfajta administratív együttműködési eszköztár legyen, amely a hatóságoknak rengeteg eszköz bocsát a lehetőség a rendelkezésére, annak érdekében, hogy információt tudjanak cserélni egymással, valamint a bizottsággal is, gondolok itt az értesítésekre. Mik az előnyei ennek a rendszernek? Hát szerintem elég nyilvánvaló, hogy miért jó ez a rendszer. Sokkal olcsóbb egyrészt ezt továbbfejleszteni, hiszen nem kell a nulláról indulni, hogyha ezt használjuk. Sokkal hamarabb rendelkezésre áll egy új modul, mint hogyha nulláról kellene egy új rendszert kiépíteni. De hogyha a felhasználók szemszögéből nézzük, akkor is azt látjuk, hogy sokkal felhasználó barátabb az, hogyha több feladatot lehet elvégezni ugyanazzal az eszközzel, és nem kell három, négy vagy öt különböző rendszerbe vagy alkalmazásba bejelentkezni, jelszavakat és bejelentkezési neveket memorizálni, hanem egész egyszerűen csak ezt az egy rendszert használva valamennyi administratív együttműködéssel kapcsolatos feladatot el tudnak végezni. A támogatási dolgok is sokkal egyszerűbbek, tehát a helpdesk, a képzés, a tájékoztatás sokkal egyszerűbb. A hat, a hatóságok dolgozói csak egyetlen egy eszköz használatára kell megtanítani, tehát ez sokkal jobb. A másik pedig, hogy ezeket a közösségeket össze lehet kapcsolni egy rendszeren belül. És így a kapcsolatépítés sokkal hatékonyabb lehet. Hát több mint 6100 hatóság regisztrálta itt magát. Nyilván nem csak ezeken a területeken működnek együtt, hanem másokon is. A kapcsolatépítés így sokkal könnyebb ezen a rendszeren keresztül. És még valami a felhasználók számára nincsenek költségei ennek a rendszernek. Ez egy központi rendszer, az Európai Uniós költségvetésből fejlesztjük és tartjuk fenn. A tagállami hatóságoknak nem kell pénzügyileg hozzájárulni a rendszer fenntartásához. És ez is azt jelenti, hogy nagyon kis költséget tudják használni. Természetesen nem csak a tagállami adminisztrációt szolgálja ez a rendszer, hanem a vállalkozásokat is sokkal gyorsabbak a hatóságok válaszai, hiszen könnyebben megtalálják a megfelelő, a szükséges információt. Azt is láttuk, hogy a fordítási igényeket is jelentősen csökkenti a rendszernek a megléte, hiszen egy másik országnak a hatóságát a rendszeren keresztül meg lehet kérdezni arról, hogy a benyújtott dokumentum valóban érvényes-e, ahelyett, hogy leveleket fordítgatnak ide-oda. Kevesebb kérelmet fognak tehát visszautasítani félreértések miatt vagy információhiány miatt, hogyha ezt a rendszert használják. Mik a következő lépések tehát a jövőben? Véleményünk szerint először is erősíteni kell a tájékoztatást és az információ nyújtást, képzést, annak érdekében, hogy a szolgáltatási területen is többen használják a rendszert. Másodszorban kértünk egy tanulmányt, a 2011-ben a rendszer bővítésének tükrében ugye érdemes tudni azt, hogy a rendszer fenntartható marad-e, hogyha még több politika területet emelünk be. 2012-re már el kell készítenünk a pontos menetrendet a bővítés esetén. Ugye megvannak már a politika területek, de az érintett felek részéről a kötelezettségvállalásnak is meg kell lennie, hogy aztán valóban az új funkciókat, amelyre a hatóságoknak szüksége van, kidolgozzuk és beépítsük. Végül pedig egy IMI rendeletre is szeretnék benyújtani, benyújtani egy javaslatot júniusban. Az erre a rendszerre vonatkozó rendelet tulajdonképpen a meglévő adatvédelmi szabályokat kodifikálná amelyek egyelőre bizottsági döntések és ajánlások formájában léteznek. Az adatvédelmi felügyelet mindig ragaszkodott hozzá, hogy végül ezeket az adatvédelmi szabályokat együttdöntési eszközben jelenítsük meg, és úgy érezzük, hogy elérkezett ennek az ideje. Az adatvédelmi szabályokon túl szeretnénk az egyes szereplők feladatait tisztázni, és a szerepüket is rugalmas eszközként szeretnénk ezt megfogalmazni, amely lehetővé teszi, hogy más politika területek esetén is használható legyen. Tehát ez vár még ránk a jövőben. Aki további információt szeretne, az kérjük, hogy látogasson el a honlapunkra, ott rengeteg anyag elérhető, többek között a 2010-es éves jelentés, amelyről egyébként, amelyből egyébként most kaptak egy példányt, aztán a bizottság közleményét is megtalálják a honlapunkon, a rendszer bővítéséről itt szerepelnek az útmutatások, illetve a kritériumok a bővítéshez, és végül pedig eh, szeretném felajánlani ezt a lehetőséget is, amennyiben önöket érdekli, hogy szívesen tartanánk egyfajta tájékoztatást a parlamenti képviselőknek és asszisztenseknek, mondjuk májusban, júniusban, a rendelet benyújtása előtt, arról, hogy hogyan működik ez a rendszer. Tehát így pontosan megtudhatják, hogy hogyan működik a rendszer, bemutatnánk önöknek ezt. Ezzel tehát befejezem, és természetesen nyitott vagyok kérdésekre, nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm. Well, Marian, thank you for a very, um, Köszönjük, Marian, ezt a roppant érdekes prezentációt. illetve hogy a jövőbeli stratégiába is bevontok bennünket. A belső piac egyre fontosabbá válik, főként az eh, belső piaci intézkedés csomag mm, következtében, és az IMI is egy roppant fontos eszköz lehet ezen a területen. Eh, biztos vagyok benne, hogy ezt üdvözli a mi szakbizottságunk van-e bárkinek bármiféle kérdése. Schwab úrnak adom meg elsőként a szót, Keré de Campos úr, Rüle asszony. Kezdjük Schwab úrral. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönetet mondok természetesen a bizottságnak az előadásért. Az előadás az úgy gondolom, hogy nagyon fontos, eh, az fontos része a belső piaci információs rendszer a szolgáltató irányelvnek. És nagyon értékes eszköz, hogy a tagállamok határon átnyúlóan is tájékozódjanak, a nyelvi problémákat is leküzdve a belső piacon, hiszen önmagukban ezt nem tudták volna megtenni, ez nagyon sokat segít. A szabályozás, illetve a rendelet az adatvédelemre is vonatkozik a rendszeren belül. Itt ugye olyan adatokról van szó, amelyek alapvetően ország hatáskörű adatok, éppen ezért magas szintű adatvédelemre van szükség. Megnéztem, hogy mit írtak, valóban Németország vezető a az IMI regisztrált intézeteinek számát tekintve van egy sor egyéb ország, ahol számos ilyen intézet van. Észtországnak például nagyon sok hatósága van ilyen szolgáltatása. Nem csak az előadás során, amit most hallottunk, hanem általában azt szeretném megkérdezni, hogy mik a legfontosabb problémák. Ez egy új, viszonylag új rendszer, a különböző tagországok különböző formában kérnek le adatokat. Az alkalmazásnál milyen pol- problémák voltak? Vannak-e például problémás szakmai csoportok, az orvosokról hallottunk? Jó, azt szeretném, ha tehát a problémákra térne inkább ki. Köszönöm. Um, Igen, vannak itt valóban érdekes adatok talán meg kell vizsgálni az egyfőre jutó hatóságok számát. 65 szervezet működik a szakmai képviselések terén. Görögországban érdekes mondok. Kaposz kollega. Sr. President, ehm, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezt a beszámolót. Nagyon érdekes volt, van egy-két megjegyzése. A vállalkozók is szerepeltek a prezentációban, nyilván a szakszervezetek is ide tartozhatnak. Az IMI projektekben projektek nyitottak az utca embere számára, vagy ez a lehetőség nem adott, és csak intézményekre, szerv, hatóságok számára nyitottak ezek? Második kérdésem. A az IMI proaktív jellegével kapcsolatos, ez mármint, hogy ez proaktíve, vagy csak inkább tájékoztató jellegű, mert úgy vélem, hogy ez a, nagyon fontos lenne, hogy ez az információ rendelkezésre álljon, de még jobb lenne, hogyha az Európai Bizottság képviselője proaktív példát is hozna arra, hogy egy hatóság hogyan tud aktívan kapcsolatba lépni egy másik tagállam másik hatóságával. Terveznek-e ilyen irányú jellemzőket bevezetni a rendszerbe, vagy elsősorban a tájékoztatásra kívánnak koncentrálni. Ez a két kérdésem lenne, de mindenképpen szeretnék gratulálni mindenkinek, óriási siker szerintem ez a kezdeményezés. Köszönöm. Um, any, any other... Van-e még valakinek kérdése a témában? Um, you made a particular point. Igen, nekem lenne a nyelvek és a fordítás jelentőségével kapcsolatban egy kérdésem. Tudom, hogy volt itt eh, egy megjegyzés, hogy a, a fordítási rendszerben lesz egy változás. Az IMI rendszere úgy gondolom nagyon nagy mértékben függ ettől. Elmondaná, -e, hogy hogyan haladnak ezen a téren az egész fordítási projekttel tehát. A második dolog, nagyon fontosnak tartottam azt is, hogy a képzés problémáját felvetette az ifjúság eh, segítését a rendszer működésénél a tagállamokban. Tudom, hogy vannak már mindenféle ülések, megbeszélések, de lehetne még ezen kívül tennie valamit, amely a fejlődés részeként további eszközökkel ösztönözné a tagállamokat arra, hogy sokkal jobban használják a rendszert. Nem csak eh, a tisztviselők alkalmazzák ezt, hanem vállalkozások, állampolgárok szintén. Ez is a, annak a részévé válhat, hogy hogyan tudnak problémáikra gyors megoldást találni. Elsőfajta kapcsolattartó pontként Um, <clears throat> yes, thank you. To start with the, um... Igen, akkor azzal kezdeném, amelyet Schwab úr kezdett azzal a kérdéssel, a jelenlegi problémák tehát. Nos, tisztázzuk, a bizottság a bizottságnak most nincs a cserélt információ tartalmához hozzáférése, nekünk csak arról van statisztikánk, hogy hány és milyen területre vonatkozó adatcsere volt. Az információ csere egyéni esetekkel kapcsolatosak személyi adatokat tartalmaznak, és a rendszeren belül azt biztosítottuk, hogy a személyes adatokhoz csak az férjen hozzá, akinek tényleg fontos, hogy tudjon róla. Megjelölhetjük például a forgalom mennyiségét egy bizonyos szakmával kapcsolatban, ami viszont nem jelenti majd rögtön azt, hogy az problémás. Milyen problémákat határoztunk meg? A hatóságok listája valóban lenyűgöző, vannak olyan országok, ahol magasabb szintű regisztrációt vártunk volna el, például Olaszország csak 30 hatóságot jegyeztek be. Lehet, hogy ez úgy magában elég, de a gyakorlatban nem, hiszen nehezen lehet csak azt biztosítani, hogy az összes hivatal, aminek regisztráltatnia kellene magát, különösen regionális szinten valóban regisztráljon. Úgyhogy az olasz hatóságokkal próbáljuk ezt erőltetni, mert nyilvánvalóan, hogyha az olasz hatóságokhoz kérdéssel fordul valaki, és ez nem a megfelelő hatóság, vagy nincs regisztrálva, akkor nagyon alacsony lesz a felhasználók elégedettségi szintje. Nos, ahhoz, hogy mindez működjön, a tagállamoknak azt kell biztosítania, hogy az fontos vagy vonat, releváns hatóságok regisztráljanak. De Campos úr kérdései, megjegyzései. A vállalkozók és állampolgárok nem regisztrálhatnak. Az IMI egyfajta szakmai eszköz a hatóságok munkájához, de vannak olyan kereskedelmi kamarák például, amelyek a szolgáltató irányelv alkalmazásánál szerepet kapnak, és így vállalatokat is regisztrálnak. Ilyen esetekben a kereskedelmi kamara a regisztrált felhasználója az iminek. Az imi nem hozzáférhető tehát az átlag állampolgár számára, de hogyha megnézzük a fejlesztési elképzeléseket, akkor láthatják, hogy próbálunk egy olyan eszközt is kialakítani, amivel az állampolgárok is benyújthatnak majd információt közvetlenül az imin keresztül a hatóságokra. Valóban úgy gondoljuk, hogy a meghatározott szakpolitikai területeken erre szükség van. De Campus úr kérdezte azt is, hogy az információ csere az imiben informatív jellegű-e. Határozottan nem erre a válaszom, hiszen a hatóságok akkor kérnek információt, amikor egy bizonyos helyzetben szükségük van rá, például a felügyeleti munka során. Egy példát hadd mondjak. Az anyagban is említett említjük, amit kiosztottunk. Ott van például a cseh kereskedelmi kereskedelmi engedély ki engedélyező tisztviselő, aki lengyel üveg áru kereskedőnek kellett volna, hogy engedélyt adjon, és a cseh hatóságok amiatt panaszkodtak, hogy nem megfelelő adatokat, illetve egyáltalán nem tartalmazott adatokat. A kérvény az IMI rendszerén keresztül lépte kapcsolatban a lengyel hatóságokkal, és akkor valóban látható volt, hogy nem volt érvényes a kérelem, illetve az engedélyezést kérő beadvány. Ez tehát az a szerep, amit a két irányelv hatája alatt a rendszer betölthet. A lábjegyzeteket említette Harver úr a fordítással kapcsolatban. Valóban kicsit szerencsétlen, hogy az Európai Bizottság gépi fordítási rendszere, amelyet alkalmaztunk, azok tavaly december óta egy bírósági határozat miatt nem alkalmazhatók a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos kérdések miatt. Azóta rengeteg visszajelzés érkezett a felhasználóktól, hogy hiányzik ez az eszköz, vissza kellene kapni, mielőbb visszarakni online elérhetőségre. Sajnos nem mondhatjuk a felhasználóknak azt, hogy menjenek a Google fordító gépére, mert itt személyes adatokról van szó, és ezeket a rendszeren belül kell tartsuk. De szorosan együttműködünk a bizottság fordítási részlegével, és ott dolgozzák ki a bizottsági gépi fordítórendszer utódját. A tesztverziót már fel is ajánlották, talán szeptemberre már meg is próbál, ki is próbálhatjuk a rendszert. Sajnos addig az Európai Bizottság fordítási, fordítógépét nem lehet használni, ami persze nem jelenti azt, hogy az IMI összes nyelvi funkcionalitása eltűnt volna. A legtöbb ugyanis az előre meghatározott kérdésfeleletekre, tehát előre lefordított formában rendelkezésekre állnak, erre épülnek. Végül képzés, továbbfejlesztés. Nos, Jelenleg a tagállamok között, a nemzeti IMI koordinátorok között egy felmérésre próbáljuk felderíteni, hogy miért olyan lassú az IMI alkalmazása, bevezetése, meggyökerezése a szolgáltatásokban. Ezek alapján szeretnénk majd a képzési és, és figyelemfelhívó rendszerünket alakítani. Megnézzük, hogy képzést webinárokon keresztül biztosítsunk, hiszen itt sokkal szélesebb közönséget érhetünk el, mint egy-egy megbeszéléssel. Megfelelő formátum kell tehát a képzésre, nem azt szeretnénk, hogy valami olyasmit működtessünk, amivel nem érünk célba. Meg kell nézni, mik az igazi problémák erre a képzési és a promóciós programot, és aztán az igényekhez kell mindezt alakítani. Good, well, thank you very much indeed. Uh, Köszönjük. Ha nincs más, Rapti asszony záró kérdése. Eh, Mikrofon. Ithelen eh, να ρωτήσω το εξής, Proedre. Köszönöm szépen a következő kérdésem van, elnök úr. Vajon ebben a hálózatban szakszervezetek is részt vehetnek? Azt hiszem felmerült már a kérdés. De például regisztrálhat-e a Görög Iparszövetség. Ez ugye az Iparszövetség képviselője. Tehát görög valóságot hozom példának, de lehet, hogy más tagállamokra is igaz. Az AD például, amely a közalkalmazottak szervezete azok a, a, nyilvánvalóan ők a közigazgatás részeként, az itt tartozók a közigazgatás részeként hozzáférnek az információhoz, de a szervezet regisztrálhat-e vagy sem? A tagállamok döntik el, hogy illetékes hatóságként kit regisztrálnak a rendszerben. Mi senkit sem zárunk ki. Egy tagállam úgy dönt, hogy a szakszervezetnek konkrét szerepe lehet, a szolgáltatás irányen végrehajtásában mondjuk, akkor persze dönthet úgy az adott tagállam, hogy ezt a testületet, még a szakszervezet is regisztrálják a rendszerbe. Az IMI ilyen szempontból teljes rugalmasságot kínál, a tagállamokon múlik ez a döntés. Um, a munkavállalók küldetésének témájában ez nyilván felmerül majd ez a kérdés, hogy hol jutunk. Köszönjük, köszönjük az egész csapatának, asszonyom. Remélhetőleg az IMI-vel a tagállamokban dolgozók figyelmel követik a fejleményeket, és tudják, hogy mi is támogatjuk ezt a kezdeményezést. Várjuk a, e, a, már nagyon az előre a tovább, további együttműködést ezen a témán, illetve a további javaslatokat, az örök további számolóit, és a koordinátorokkal pedig megpróbáljuk majd a saját kezdeményezésű munkánkba, az egységes belső piaci témába beépíteni. Ötletekben sosincs hiány itt az Évkó szakbizottságban, eredménytáblákkal is kell foglalkoznunk. Talán az év az önök éves jelentése itt szerepet játszhat. Köszönjük! pár bejelenteni való, mielőtt lezárom a mai ülést. Holnap reggel 9 órakor folytatódik az ülésünk. Kis változás lesz a napirendben. Az első napirendi pont a Rojtova jelentés lesz. A letét garancia rendszerekről, majd ezt követi a Panzeri és a Szolvini jelentés, majd 10-15-kor fogunk szavazni, majd Tajani alelnök úr érkezik fél tizenegykor, beszél majd a munkaprogramjáról. A szabványosítás nyilván kulcsfontosságú szerepet kap az ő munkájában. Háromtól fél ötig lesz a koordinátorok ülése, ezt Van der Van der Kamp úr előadója, az két és három kerekű járművek, illetve a, a úgynevezett négy kerekű járművek piacfelügyelete és típusjóváhagyása témájában, ami nyilván igen komoly érdeklődésre tart majd számot. Az Európai Parlament mindenki akinek beszél nyelvén, bármilyen furcsa vagy érdekes terület is foglalkoztassa, holnap délután is ennek láthatják majd kiváló példáját. Aki az interneten eddig figyelemmel követte az ülésünket, köszönjük a kitartást, köszönjük a tolmácsok munkáját is.